Thank you. Um, I'm... Köszönöm szépen. Remélem. Jelezni szeretnék, hogyha szeretnék, hogy itt vannak. Nos, mindenkinek boldog új évet kívánok. Először is a napi rendet nézzük, mert ugye rendszerint azzal kezdjük, hogy elfogadjuk, és lenne egy gyors kérdésem ezzel kapcsolatban. Holnap reggel 9 9.30 között lett volna egy eszmecsere, de, de ez most nem ez a, lesz a napi renden. Tehát a kérték az, hogy akkor kezdjük kilenckor az ülést, és legyen másfél óra a szavazásra, vagy pedig 9.30-kor kezdjünk. Azt hiszem, hogy 10.30-ra be tudjuk fejezni a szavazást, hogyha ügyesek vagyunk, de hogyha ha hamarabb kezdjük, akkor ezt garantálni is lehet. De hogy mert, hogyha aztán túllépjük a szavazásra kiszabott időt, akkor nyilvánvalóan kevesebb idő lesz a többi napi rendi pontra. Tehát a kérdés az, hogy kilenckor kezdjünk hamarról, jó, akkor kilenckor kezdünk, és akkor, hogyha jól dolgozunk, akkor még kávéra is lesz idő. Köszönöm szépen. Nos, tehát akkor ezzel megváltoztattuk a naprendet, és kérem szépen eh, mindegyik eh, képviselőnek, eh, szakbizottsági tagnak jelezzék, hogy 9 órakor kezdünk akkor. Nos, akkor ezzel talán el is fogadtuk a rendet, és jó, akkor jól gondoltam. Lesz néhány bejelentésem. A tavalyi koordinátor üléseknek a döntéseit Ezeket most nyilvánosságra hozzuk, tehát ez azt jelenti, hogy a weboldalra föltesszük az összes tavalyi koordinátorok döntését. Tehát ez 2014-es évre vonatkozik. Jó, tehát a mostani ciklusnak az elejétől ez így van. Nagyon hosszú most jelenleg a melléklet, a jövőben nem lesz ilyen hosszú, mert egyenként fogjuk őket kiadni. Minden esetre ez az ajánlás, hogy a koordinátorok ülésének a jegyzőkönyveit nyilvánosságra hozzuk. Ez az ombudsman javaslata alapján történik, és remélem, hogy ez az átláthatóságot növelni fogja. Hadd emlékeztessek arra, hogyha koordinátorok és nincsenek képviselve azon az ülésen, a legtöbb frakció ugyan küld képviselőt, a koordinátorok ülésére. Azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez, a, itt demokratikus döntéseket hozunk a frakció nevében, tehát ajánlatos lenne, hogyha ö, ott jelen lennének. Jó, akkor itt a newsletter, és köszönjük, hogy ezt előállították. Aztán az interneten, a weben is közvetítjük az ülést. Harbour úr, az én elődöm, eljön erre az ülésre, mert kísérletet szeretne levezetni. Ugyanis az európai politikát tanulmányozó diákok az ülésünket követik a webes közvetítés alapján, és lesz egy komi jelentés tehát nagyon sokan fogják látni, épp ezért eléggé interaktívan kellene közreműködnünk. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy lehet folyamodni az e-meetinghez mindenki. Van még egy kérdés, hogy március 23-án ülésünk lett volna, de a koordinátorok 24-ére tették, nagyon kedvesen beleegyeztek ebbe, azért, hogy részt vehessünk a nem hivatalos versenyülésén a tanácsnak. Tehát ezért kellett eltenni az ülést. Tudom, hogy korábban a szakbizottság tagjai azt kívánták, hogy jobban vegyünk részt a tanácsnak a az ülésén, és lesz egy-két piaci fórum is, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ebben segítettek. Aztán a különböző üléseknek a jegyzőkönyveit körbeadjuk, és hogyha az ülés végére nincsen egyáltalán semmilyen kérdés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk őket. Most pedig a háromoldalú megbeszéléseknek a beszámolója következik. A vám és mezőgazdasági kérdéseknek, kérdésekkel kapcsolatos kérdések megfelelő alkalmazásáról van szó. Köszönöm szépen. Saját nyelvemen finnül készítettem elő ugyanaz anyagot. de előre nem jelezték, hogy nem lesz finn tolmácsolás a mai ülésen. Felháborítanak tartom ezt. Ez annyira technikai jellegű szakmai anyag, hogy nagyon nehéz. Nekem sem szóltak, hogy valamilyen nyelven nem lesz tolmácsolás. Általában szokták jelezni, hogyha ilyen probléma van. a tolmácsok kiváló munkát végeznek, nagyon nagyra becsüljük őket. Tudom, hogy először ez problémát okozott, de mostanában nem szokott gond lenni. Elnézést kérek, hogy ez előfordul, hogyha egy olyan ülésteremben vagyunk, ahol nincs elég tolmácsfők ahhoz, hogy minden nyelven tolmácsolás legyen. Mit szeretne? Mit, mit szeretne mikrofon nélkül? This my presentation to the afternoons. Talán esetleg a délutáni ülésre el tudjuk csúsztatni? mert délután lesz állítólag fintolmácsolás már. Vagy holnap a szavazás után kilenckor kezdjük ugyanis a szavazást. Holnap is jó? Vagy délután találunk majd erre időt. Köszönöm. Um, Köszönjük ezt az információt. Egy másik szakbizottság rendkívüli igényét jelentette be a finn tolmácsolás iránt, ezért nincs most finn tolmácsolás, de délután már minden rendben lesz. Hogyha ezen ugorhatunk, akkor folytatjuk a Dejunks jelentéssel. Be nem jelentett munkavégzés megakadályozása témájában rögtön meg is adom a szót az előadónknak, Denis de Jong úrnak. Parancsoljon. Dennis, Han, would you like to take the floor to discuss your report? Thank you. Eh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, kicsit késtem, mert eh, itt az épületen kívül egy kisebb dugó alakult ki. Ami a jelentést illeti, szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóimnak. Kicsit más volt az eljárás, mint ahogy általában leszoktuk ezt bonyolítani a módosításokkal. Ezek a módosítások nem fették egymást, nem ugyanazokra a pontokra vonatkoztak, és ezért az árnyék előadók közötti vitánál van egy kompromisszum, kialakult egy kompromisszumos módosítónk a, a hetes preambulum bekezdésre, mert ott jó néhány módosítót benyújtottak, és erre kellett összpontosítanunk, hogy legyen egy kompromisszumos megoldásunk. Voltak még megjegyzések a szövegre. A néppárt támogatta a módosítást. A kompromisszumos megoldás világosra teszi azt, hogy itt adóügyi és szociális területen a tagállamoknak szükségük van előrelépésre, és ezzel egyetértek én is. Azonban sajnálatosnak tartom azt, hogy módosítunk mást, és felolvasom a javaslatot, tehát ott az a pont, ahol az áll, hogy tehát a nem megfelelő módon bejelentett munka, tulajdonképpen az illegális munka negatív kihatással van a belső piac működésére. Ez egy nagyon fontos pont egyébként. Ha az, az ember jó munkához szeretne jutni, akkor itt arról van szó, hogy nem illegális munkát szeretne végezni. Tehát itt arról van szó, hogy nem illegális munkát szeretne végezni a munkaerőpiacon. Egyre kevesebb a normális munkaszerződés, és egyre nagyobb teret ölt a visszás foglalkoztatás. A kisvállalatok pedig panaszkodnak, azt mondják, hogy normális szerződéseket már nem tudnak ajánlani, azért, mert belekényszerülnek ők is abba, hogy ilyesfajta visszás foglalkoztatást folytassanak. Ezt a komponest kell valahogy kifejeznünk az anyagban. És élesen kell fellépni tagállamon szinten, adóügyi és szociális téren ami pedig a többit illeti, én állok elébe az árnyék előadók javaslatainak, nyitott vagyok, várom a szavazást, és hogyha még szeretnének velem egyeztetni, akkor állok rendelkezésre a mai napon. Um, Köszönöm szépen. Jó, akkor az árnyékfő jelentéstevők kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők ilyen konstruktívan álltak hozzá ehhez a jelentéshez. Először is mindannyian egyetértünk abban, hogy harcolnunk kell a be nem jelentett munkavégzés ellen, ugyanis ez egy megoldandó probléma az Európai Unióban, és ezért hasznos ez a jelentés. A lényegi pontokkal mi egyetértünk. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a legjobban úgy lehet harcolni a be nem jelentett munka végzés ellen, hogyha megfelelő különböző szakpolitikákat folytatunk. És az előadó is rámutatott a hetes bekezdésben erre a kérdésre. Abban is egyetértettünk, hogy az Európai Parlamentnek a az obszervatóriuma megfigyelő központja is nagyon fontos munkát végez, és az erre fordítandó összeget hasznosan kell felhasználni, ugyanis 2,1 millió euróról van szó. Épp ezért nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság figyel arra, hogy hatékonyan használják fel ezt az összeget hogyha megengedik, akkor lenne egy javaslatom a többi árnyékjelentéstevőnek, ugyanis az érdemi kérdéseket illetően a módosítókban megfogalmazottokat egyet, egyetértettünk, de van egy kérdés, a, a munkavállalás szabályozása, amely egy olyan kifejezés, amelynek nincsen közvetlen hatása a platform munkájára. Épp ezért azt szeretném kérni, hogy ezt vegyük ki, ezt a kifejezést a módosítókból, és hogyha ezt megtehetjük, akkor mi támogatjuk a többi kompromisszumos módosítót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az árnyék előadóknak is azokkal, akikkel sikerült találkoznom. Külön-külön köszönetet mondok nekik, és természetesen Dejong úrnak is, akivel többször találkoztunk. Nagyon jól elemezte a helyzetet. Mi elmondtuk, hogy támogatjuk a bizottság azon javaslatát, hogy hozunk létre egy platformot, annak érdekében, hogy felszámoljuk, bár gyökeresen nem fogjuk kiirtani, de azért felszámoljuk a be nem jelentett foglalkoztatást. Azért, mert ennek negatív hatásai vannak, egyrészt a munkavállalókra nézve, hiszen ők így nem védettek, és 25 év munkavégzés után ráébrednek majd arra, hogy nem lesz nyugdíjuk. Másodszorban egy másik negatív hatása is van, a piac megfelelő versenyére gyakorolt negatív hatásról beszélünk itt, a platform megvizsgálja azt, hogy hol létezik a be nem jelentett munkavégzés, azért, hogy előmozdítsa az egészséges gazdaság meglétét. Hosszú távon pedig nyomás alakul ki, ha folytatódik az ilyesfajta foglalkoztatás, akkor ez a nemzeti költségvetésekre is negatív hatással lesz, hiszen azok a személyek, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, az ő esetükben, mivel nem lesz nyugdíjuk, szociális segélyért fognak folyamodni. Ami a platformot illeti, több módosító indítványt nyújtottunk be, néha, be néhányról lemondottunk, lemondtunk, de néhányat továbbra is támogatunk. A zöldek és a néppárt javaslatát ha elfogadjuk, ha elfogadjuk, hogy a platform fő célja az, mint ahogy kollégám is elmondta, hogy a parlament megfigyelő szerepet tölt be, de emellett a tagállamok tájékoztatnak, információkat közölnek egymással a helyzetről, és a lényeg az, hogy lenne egy fő kapcsolattartónk. ha mindenki külön-külön végezne munkát, és nem koordinálnánk, akkor nem lenne hatékony. Ezeket kell elfogadni. A szocialisták szeretnék támogatni ezt a platformot, és úgy gondolom, hogy majd sikeres is lesz. Ami a módosító indítványokat illeti, a fennmaradóak, ezekről már nem kell beszélnünk, és arról sem, amelyről a néppárti kollégám tett említést. Köszönöm szépen. Következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és az árnyék jelentéstevők munkáját is. Egyetértek azzal, amit már hallottunk, hiszen mindannyian a be nem jelentett munkavégzés ellen szeretnénk harcolni. Én mind az EMPL és az IMCO bizottságban nyomon követem ezt a munkát, és úgy látom, hogy egy jól működő platformot tudunk kialakítani, hogyha valóban ezekre a problémákra koncentrálunk. Ugyanis az első prioritás az, hogy ez a platform egy hatékony eszköz legyen a nemzeti bűnöldöző szervek számára. Eh, jobban kell koncentrálnunk erre a problémára, mert nem mindegyik érdekelt fél lehet megfigyelő, hiszen akkor nem eh, megfelelően használjuk fel a eh, pénzeket. A szociális partnerek, az ILO és az IES, ezek mind olyan, tehát a érdekelt felek, akiknek a munkája fontos. Mi a bejelentett munkavégzést kell jobban vonzóvá tenni, és ehhez kevesebb bürokráciára van szükség, különösen a KKV-k esetében. A frakció a munkavállalás szabályozását úgy látja, hogy erre nincsen szükség, tehát hogy ebben a véleményben ezekre utaljunk és épp ezért az összes utalást ki kellene venni ebből az anyagból. Köszönöm. Köszönöm szépen. És hogyha valaki más is szeretne hozzászólni, akkor kérem szépen jelezzék azt nekem. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Mi is súlyos problémának látjuk egész Európa számára a be nem jelentett munkavégzés problémáját. A jelentésben is kifejtették ezt a gondolatot, épp ezért szeretném megköszönni az előadónak és az árnyék előadóknak is a munkájukat. Már sok mindent elmondtak a kollégák, és a szocialista frakció és más frakciókból származó kollégák. A zöldek három módosítást javasoltak, és szeretném kiemelni, hogy a be nem jelentett munkavégzésnek nagyon súlyos költségvetései következményei vannak a társadalombiztosítási jövedelmeket illetően például. Aztán a, ez a fajta munkavégzés nem ad egyelő esélyeket mindenkinek az Európai Unióban. Ezen kívül, ha a platformról beszélünk, akkor figyelni kell arra, hogy hatékonyá tegyük a platform munkáját, különben nagyon kis lépést teszünk csak a be nem jelentett munkavégzés problémájának a megoldására. Épp ezért a jövőben talán kellene beszélni egy európai felügyelőről, aki a be nem jelentett munkavégzés helyzetét kezében tarthatná nagyon sok országban vannak felügyelők munkaügyi kérdések területén, de nagyon sok tagállamban nincs megfelelő költségvetési összeg beillesztve a számukra, és épp ezért nagyon fontos, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Um, Köszönöm. Van néhány megjegyzésem az LCR árnyékjelentős nevő nevű nevőben. Köszönjük az előadónak, hogy erről a fontos kérdéssel foglalkozott, és támogatjuk a platformnak az elveit, amely az adatcserével is foglalkozik, és az adatvédelem kérdésével, amely egy nagyon fontos kérdés. Szeretnék rámutatni, hogy az bennem jelentett munkavégzés jellege mindegyik tagállamban jelentkezik, és a tagállamoknak meg kell határozni a saját tevékenységeiket, amelyeknek megfelelőnek és arányosnak kell lenni más olyan intézkedésekkel kell párhuzamosan, amelyek tagállami szinten történnek, tehát a jobb munkavégzést kell ösztönözni. Vannak olyan érzékeny területek, ahol ez túlmutat azon, hogy a, együtt működjünk, és a tagállamok hatáskörébe tartozik a megoldása ezeknek a kérdéseknek. Épp ezért javasl, támogatom az EPP-nek a, azt a javaslatát, hogy bizonyos kérdéseket ki kell venni a jelentésből. Néha a bizottságnak az olyan jelentései, amelyek áttekintik a különböző országokban a helyzetet, azokra szükség van, de a kérdés felmerül, hogy valóban minden évben szükség van-e ezekre. Lehet, hogy elegendő két, éves, két évenként, és akkor ez jobb minőségű jelentés lenne. Tehát nem feltétlenül kell éves jelentés nem érezzük úgy, hogy szükség van egy európai parlamenti képviselőnek a jelenlétére ebben a platformban. Ezen kívül támogatjuk az EPP javaslatait a kompromisszumos módosító kiigazítására, azért, hogy biztosítsuk, hogy, hogy ezt a felelősséget, a bevált gyakorlatoknak a megosztását, stb. valóban megosztjuk, de nem szabad, hogy e, a legfontosabb felelősség az a tagállami szinten kell, hogy jelentkezzen. Ezen kívül e, módosítókat nyújtunk be a pénzügyi forrásokat illetően, de ezt már mások is emlegetették. Köszönöm. Van még valaki, aki hozzá szeretne szólni? Nincsen? akkor gratulálunk az árnyék előadókkal végzett munkához. Amikor ma délután eljön a miniszter, gondolom, hogy sok sok kérdés lesz a lett soros elnökséggel kapcsolatban, és hogyha korán tudnak jelentkezni a hozzászólók, akkor ügyesebben tudjuk elosztani a hozzászólási időt. Jó, a shadow, az árnyék jelentéstevők szeretnének-e még ezzel kapcsolatban mondani valamit, ami elhangzott? Da, jó, voiam să spun vrau se să Igen, szerettem volna elmondani, hogy délután, amikor a miniszter is jelen lesz, szeretnék felszólalni Őszintén szólva egy pontosítást kérnék. Azért, mert elnök asszony azt mondta, hogy a néppárttal megegyeztek, de akkor én nem értek ebből már semmit hiszen én is beszéltem a néppárttal, és egy ponttal kapcsolatban, amiről ön beszélt, és azt mondta, hogy a parlament részéről van valaki, aki a néppárt részéről támogatja ezt a kezdeményezést. Én dolgoztam a magánszférában, hogyha két évente készítünk jelentést, akkor lehet, hogy valami olyasmire bukkanunk, ami már nem korrigálható. Ezért olyan lényeges, hogy éves jelentéseink legyenek, azért, hogy korrigáljuk a hibát. Nem értem, hogy miért ne lehetne éves jelentésünk. Ez a módosítás, amelyet én tettem, ezt támogatták az árnyékelőadók, akkor, amikor beszélgettünk. Nem igazán értem, hogy ön mit, miben egyezett meg a néppárttal. De úgy gondolom, hogy ha a hatékonyságon gondolkodunk el, mint ahogy ön is mondta, akkor azt kell megnéznünk, hogy a platform munkája hogyan tehető hatékonyabbá. Néhány dolog, néhány olyan módosítás, amelyet támogattam, az hatékonysághoz vezet egyrészt tudnunk kell a helyzetről, másodszorban a tagállamok hatásköreiben nem történik beavatkozás, hiszen a tagállamok fogják úgyis meghatározni az adóügyi kérdéseiket, azt, hogy mekkora az adó, stb., minimálbér, stb. Ha a munkavállalók mozognak és mobilisak, akkor más tagállamokban is legyenek bejelentve, fizessék a mm, hozzájárulásokat, stb. Nem értem tehát a helyzetet. Ön azt mondta, hogy megegyezett a néppárttal ebben a témában. Maybe I was on the one. Nem, nem, én egy kompromisszumos módosítással kapcsolatban nyilatkoztam. Nagyon sok kompromisszumos ö, ö, módosítónk volt, de egyel kapcsolatban mondtam azt, hogy a mi frakciónk a néppárti javaslatot támogatja, de nem a többivel kapcsolatban nyilatkoztam. Jó, akkor lépjünk tovább. Ez így világos? Jó, rendben. Elnézést kérek, mondja az elnök. Ö, Ezzel a témával kapcsolatban csak egy kompromisszumos megoldásunk volt. Jó. Akkor egy kicsit visszalépünk, visszaforgatom az órát. Tehát visszalépünk. De Jong úr, igen, nagyon röviden, azért, mert röviden szólaltak fel, két megjegyzésem lenne. több frakció is beszélt a munka regularizációjáról, és arról, hogy ez gond, hogy gond az, hogy megjelenik ez a szövegben. Az SND hozta be ezt a fogalmat, Én támogattam ezt a javaslatot, mert értettem a mögötte húzódó szándékot, viszont Evelyn Gepárt ma délután, ma felveszük a kapcsolatot, és megkérdezzük tőle, hogy törölhető ez a rész, a többi, amit javasolt, maradna a szövegben, mert az egyéb részeket támogatják. Tehát felvesszük a szocialistákkal a kapcsolatot, és meglátjuk, megnézzük, hogy törölhető-e az említett rész. A néppártal beszéltem még, megkérdez, a termelékenység, a munka termelékenységével kapcsolatban meg kell beszélnünk, hogy bevehető egy rész. Legalább egy kompromisszumos megoldásunk legyen. Ezt a két dolgot fogom ma megtenni. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a részenkénti szavazás lehetséges, a kompromisszumos módosítók határideje ugyanaz, délután négy óráig kell ezeket benyújtani. lehet hogy több frakciónak is egy módosítót együtt benyújtani, vagy külön-külön is, minden lehetséges. De jó lenne, ha ezeket minél hamarabb megkapnánk azért, hogy a tagok ezeket a módosítókat megvizsgálhassák. Köszönöm szépen. Impeccable timing from the rapporteur. Tökéletes időzítés az előadónk részéről. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy az időzítés, amit a napirendben megadunk, ez csak körülbelüli. Kalász asszony jelentése következik, az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés, az ECON természetesen az illetékes bizottság, a, az IMCO nevében Kalasz asszony a felelős. To, uh, the rapporteur, followed by the shadows, and again, please could... Előadónk kezdi, aztán az uh, árnyék előadók. Mindenki lesz, hogyha hozzá kíván szólni, parancsoljon. Uh, I uh, apologize. Köszönöm. Elnézést, hogy kicsit késtem, de a bizottság ülések uh, fedik egymást. Először is Szeretnék köszönet mondani a kollégáknak, amiért segítették a munkámat, illetve a jó együttműködését. 68 módosító érkezett, jó néhány témát érintve. 7 kompromisszumot javasoltam, megpróbálva beépíteni a kollégák kéréseit, javaslatait. Szeretném hangsúlyozni, hogyha kompromisszumos csomagokról szavazunk, akkor az ahhoz tartozó külön módosítókról nem tudunk szavazni. Hiszen akkor az azt jelenti, hogy önmagammal kötnék kompromisszumot, ami nyilván nem működik. Örülök annak, hogy a legtöbb frakció ezeket a digitális egységes belső piac témájában a legtöbb frakció támogatja a kompromisszumos módosítót, a Digi Competition mm, egy nagyon gyorsan változó, összetett piacot kell, hogy figyelme kövessen. Ami az internet semlegességet illeti, itt egy split vote megadom a lehetőséget a kollégáknak, hogy ezen fontos kérdésben külön szavazzanak. Az eredeti véleményt kibővítettem egy új bekezdéssel. Az egyes vagy egyéni módosítók témájában annyit mondhatok, hogy jó néhány témát felvetettek a kollégák, azokat tudom támogatni, amelyek eh, kapcsolódnak eh, a versenyokhoz, eh, de az IMCO hatáskörébehez tartoznak, ugyanakkor más jogszabályokkal foglalkozó módosítók befogadásától óckodnék. A 31-es módosító Zsiven úr az állami támogatások és az iparpolitika témáját érinti. Nos, az első aggodalmam ezzel kapcsolatban az, hogy az IMCO-ban megállapodtunk arról, hogy az elmi támogatásokkal nem foglalkozunk ebben a jelentésben legalábbis. A másik aggodalmam a módosítóval magával kapcsolatban, talán a bizottság véleményét is meghallgathatjuk ezzel kapcsolatban, az az, hogy azt halljuk, hogy a versenypolitika nem szabad, hogy károsan befolyásolja az iparpolitikát, azt hiszem, hogy az egységes belső piac működésének egyik előfeltétele az, hogy legyen egy működő versenypolitika. Nem tudom, hogy a belső piac működését mennyire ássa az alá, hogyha nincsen iparpolitikánk. A, a kartellek bírságolása nem tudom, hogy az ipart mennyire érinti hátrányosan az adatvédelem, illetve az alapjogi karta alkalmazása a digitális ágazatban a következő téma, ezek nem, ismétlem, nem versenyjogi kérdések, akármennyire relevánsak is, de én szíves, inkább kihagynám őket ebből a jelentésből. A zöldek 25-ös számot viselő módosítója átláthatóság ügyében, erről külön fogunk szavazni. Ugyanakkor a versenyjogi főigazgatóság szerepe e, az Európai Bizottság egészétől kis eltér, hiszen önálló versenyjogi e, szervként jár el, egy kartelezés vagy trösztellenes eljárások esetében bizonyos fokú titoktartásra szükség van. Egyébként hogyha minden nyitottan folyik, akkor a karteleket legyőzni lehetetlen. Ezért ezt nem fogom támogatni. Ami De Jong úr 30-as módosítóját illeti, mi is felvettük a kapcsolatot az Európai Bizottsággal ez ügyben. Úgy tűnik, hogy ilyen témájú paraszt nem érkezett talán egy szóbeli kérdésben, vagy, vagy írásbeli kérdésben, amelyet a bizottsághoz intéz, talán abban lenne érdemes felvetni ezt a kérdést, nem itt ebben a szövegben. Tudom, hogy mindenkinek megvan a maga veszőparipája, és hogy komoly a véleménykülönbség köztünk, mégis remélem, hogy egy fókuszált, a többség által támogatott véleményt tudunk elfogadni. A belső piac és a fogyasztók szempontjait kell előtérbe helyezni a versenypolitika eh, elemzésében annak érdekében, hogy az Econ előadója a véleményünket beépíthesse a saját jelentésébe. Ennyit szerettem volna elmondani, most pedig várom a kollégák véleményét, megjegyzéseit, javaslatait, kérdéseit, óhajait, sóhajait. A néppárt nevében Schwab úr. Igen, köszönöm szépen. Kálasz kolléganőnek szeretnék először is köszönetet mondani a konstruktív munkáért. Megpróbáltunk közös álláspontra jutni. Az eljárást illeti, amelyet elindított, jó. Én nem javasolnám, hogy szóban is módosításokat nyújtsanak be. Azt mondanám, hogy ami a részenkéti szavazást illeti, illetve a hálózat emlegesség kérdését, maradjunk abban, amiben megegyeztek az árnyék előadók, mert ha nem így járunk el, akkor ahelyett, hogy hatékonyak lennénk, zavaros helyzetet fogunk előidézni. Ami a módosító indítványokkal kapcsolatos kompromisszumokat illeti, ezek alapjában véve jók a hármas kompromisszumos megoldás is viszonylag megfelelhet mindenkinek, azoknak, akik a állásfoglalással már foglalkoztak. Az SZND csoport árnyék előadója hozzám fordult a részenkéti szavazása kapcsolatban a kollektív kereset témájában. Emlékeztetnék arra, hogy a parlament már elfogadott egy irányelvet, amely a kartelkárokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről szól. Először azt kellene végrehajtani, mielőtt mást követelnénk, továbbiakat követelnénk. De ha részenkénti szavazást követelnek, akkor én ezt nem ellenzem. Ami az Európai Fogyasztóvédelmi Központok előmozdítását illeti, megfelelő módon fogalmazzuk ezt meg a szövegben. A házasemlegességnél pedig külön fogunk szavazni, úgyhogy lehet, hogy jó eredményünk lesz végül. Elnök asszony, egy kérdésünk van. Azt mondanám, hogy ne nyissuk újra a vitát, hanem tegyük azt, amiben megegyeztünk az árnyék előadókkal, azért, mert akkor időben befejezhetjük a munkát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kiváló az SND árnyék előadója Lucy Anderson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen kiváló munkát végeztek a kompromisszumok témájában is, és azért is, hogy ilyen hasznosan értekezhettünk karácsony előtt. Az SND elvekben támogatni tudja a 3, 4 és 7-es kompromisszumokat, és az ötöse kapcsolatban a módosított szöveget is jóvá hagyjuk. A frakciók a szociális környezeti kritériumokkal kapcsolatos részt a közbeszerzésről szóló részben nagyon jól megfogalmaztuk. Sváme úr is elmondta, és mi is támogatjuk, hogy az egyes kompromisszum témájában részenként szavazzunk. Nagyon-nagyon fontos ez a szövegrész, és hálásak vagyunk Kalasz asszonynak, hogy a házas emlékeséggel kapcsolatban ilyen kompromisszumos megoldásra jutott. Elfogadjuk, teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy ha kompromisszumot kötünk, akkor ne legyen további szavazásunk. Mindazonáltal azt mondták nekünk, hogy jó lenne, hogyha főleg a kollektív kereset ügyében külön szavaznánk. Szeretném hangsúlyozni azt, amit Schwab úr is elmondott, a, van olyan munka, amelyet már elvégeztünk ebben a témában és uniós kontextusban ez nem bírságot jelent, csak annyit jelent, hogy a tagállamokon belül meglegyen ennek a lehetősége, nem szeretnénk beleavatkozni abban, amit a tagállamok végeznek. Csak nagyon fontos, hogy kampányoljunk ebben a témában. Ezért lenne jó, hogy a kompromisszumos szövegben is megjelenne, ha kimondanánk ezt ha nem sikerülne, akkor szavazzunk erről, de egyáltalán nem szeretnénk kerékötök lenni a folyamatban. Ami pedig a kettes számú kompromisszumot illeti, az uniós alapjogi kartára utaltunk. Ezt a rend kedvéért szeretük volna megtenni, és azért, hogy kompromisszumunk legyen. Ha a kompromisszum ezt nem tartalmazza, akkor részenkénti szavazást szeretnénk azért, hogy ezt még meg lehessen fontolni. Nagyon jó lenne ez így, köszönöm. Sorry, I also should have said we support Amendment 30. Elnézést, azt is kellett, azt is el akartam mondani, hogy De Jong úr 30-as számú módosítóját támogatjuk. Can I remind members... Emlékeztetném a kedves kollégákat. hogy a kompromisszumos módosítókat több mint egy frakciónak kell aláírnia. Lehet több mint egy kompromisszumos módosítót benyújtani ugyanarról a témáról. Amikor, és ebben az esetben egymás után szavazunk ezekről. Ha egy kompromisszumos módosítót egyszer benyújtottak, akkor már nem lehet egy frakció nem ö, ö, bővítheti ezt, esetleg szóbeli módosítóval a szavazás során, erre mindig marad lehetőség. De, hogyha a szabizottság egy másik tagja ö, ellenzi azt, hogy szóbeli módosító bejön, csak akkor nem bocsátjuk szavazásra. Mindig lehetőség van arra, hogy egy frakció, amely a kompromisszumos módosító csomagot nem támogatja, azt kérje, hogy külön szavazzanak egy megfogalmazásról, vagy egy szövegrészletről, abban a kompromisszumos módosítóban. Tehát 3-4 frakció egy kompromisszumot elfogad, de egy másik frakció szeretne kivenni bizonyos szövegrészt, akkor egy külön szavazással ez elképzelhető. Erre mind-mind lehetőség van. Fel, egyetlen előfeltétele ennek az, hogy több mint egy frakció kell hozzá. Tudom, hogy szakbizottságról szakbizottságra változik az eljárásrend, de talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy elmagyarázzam. Holnap remélem, hogy türelmel viseltetnek irántam, amikor szavaztatok egy magyar szavazólistával. Köszönjük szépen Kálász kolléganőnek a kiváló munkát, melyet nagymértékben támogatni tudunk. Mindent összevetve nem volt könnyű munka, hiszen az elején nem volt még előrelátható az, hogy itt kompromisszumos megoldásokkal állunk elő. Az ECR frakció támogatja az első kompromisszumot, de részenkénti szavazással a házat semlegesség kérdésében. Emellett támogatjuk a kettes és a hármas kompromisszumokat is. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy hangsúlyt helyeztek a KKV-kra. Egyértelműen hangsúlyt helyeztek erre. Őket nagyon gyakran kifelejtik. támogatjuk a négyes, a hatos és a hetes kompromisszumos megoldásokat is. Egy kis gondunk lenne az ötös kompromisszummal. Kalasz eh, asszony és a népáti frakció valamint mi nem, értőt, nem értettünk egyetemen a témában, de a fogyasztó védelmet megfelelő módon veszük figyelembe, és a belső piacot is jelentősen előre visszük majd. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Jan Philip Albrecht for the Greens. Köszönöm a zöldek. Következnek. Jan, köszönöm. Először is szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak. Nagyon jó munkát végzett, mint mindig. Összességében egyet tudunk érteni a kompromisszumokkal, kivéve eh, a átláthatóságra eh, utaló eh, hivatkozással, ami helyezik az ötösetes kompromisszum esetében pedig továbbra is problémás a közbeszerzési rendelkezésekre vonatkozó rész, illetve a reciprocitásra vonatkozó utalás. A hetes kompromisszumban az a benyomás alakul ki, hogy a versenypolitika már most is szolgálja a fenntarthatósági célt, ami nem így van, ezért ezt nem tudjuk támogatni. De összességében ez jó munka, és majd meglátjuk, hogy hogy fog kinézni a végeredmény, de még egyszer köszönöm ezt a munkát. Köszönjük Denis de Jong a GUE nevében. Igen, köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert ahogy azt már jeleztem, a GUE NGL frakció a legtöbb kompromisszumos módosítót el tudja fogadni, kivéve a hetes, ahol az energia szektor jövővel kapcsolatban más véleményen vagyunk. E, nagyobb verseny hozzáadott értékeinek mm, kapcsolatban nem vagyunk biztosak, hogy ez a jó megoldás. Az egyes számot viselő kompromisszumos módosító kapcsán e, arra kértem az előadót, hogy a 22 számot viselő módosítómat nagyobb mértékben építse be az egyes számú kompromisszumos módosítóba. Egyelőre nem tűnik világosnak az, hogy itt arra akarunk utalni, hogy szerintünk megfelelő számú piaci szereplőre van szükség. Az IMCO már foglalkozott a múltban ezzel a kérdéssel, például a Schwab úr által készített véleményben, pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő számú piaci szereplő legyen, enélkül tisztességes piaci verseny nem alakulhat ki. Elméletben működik, de gyakorlatban ez néha problémás, főként akkor, hogyha az Európai Bizottság versenyjogi főigazgatósága nem vizsgálja ki, hogy eh, mennyire könnyű az új piaci szereplő piaci belépése, vagy esetleg a gyakorlatban csak három piaci szereplő van, akik maguk fel, között de facto felosztják a piacot, és mások számára lehetetlené teszik a piacra lépést. A KKV-k számára is biztosítani kell a piacra lépést, hogyha az általam javasolt szöveget nem veszük be az egyes kompromisszumba, akkor a GUE-NGL frakció eh, nem fogja blokkolni az egyes kompromisszumot, de mivel a 22-es módosítónkat nem fel a 22, az 1-es kompromisszum, ezért szeretnénk, hogyha külön szavaznánk erről a 22-esről, hiszen nem szerepel a kompromisszus, kompromisszumba. Ami a 30-as módosítót illeti, az a másik kérdés, amiről beszéltünk. Nos, a független mégis együttműködő kiskereskedőkről, kiskereskedelmi láncokról szól ez. Valóban a kiskereskedelem nagyon fontos ágazat számunkra. Az IMCO szakbizottság ez irányú véleményének már többször hangot adott. Egész egyszerűen nem igaz az, hogy az Európai Bizottsággal nem vettük fel a kapcsolatot. A független kiskereskedőktől kaptunk információt, a független kiskereskedők és a versenyegői főigazgatóság között igenis volt kapcsolat. Az egyetlen kérésünk az, hogy az Európai Bizottság vizsgálja a jelenlegi helyzetet. Gyorsan felolvasom azt a szöveget, amit eh, már odaadtam eh, az előadónak. Talán ez a szöveg tisztázza eh, a helyzetet. A 30-as szövegezésén lehetne javítani, így szólna. Felszólítjuk az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja ki a független kiskereskedők helyzetét, akik a jelenlegi versenyjogi szabályok szerint együttműködhetnek, feltéve, hogy bizonyos fokú árdifferenciálást megtartanak a boltok között. Különös tekintettel vizsgálja az Európai Bizottság azt, és ez a fontos rész, hogy az elektronikus kereskedelmi tevékenységre is igaz ez, ahol az árkülönbségek fenntartása nem könnyű. Idézet vége. Az elektronikus kereskedelem kérdését azt kell, hogy kérjük, hogy az Európai Bizottság vizsgálja, hogyha nem javul a helyzet, akkor a digitális piacon ezek a független kiskereskedők nem tudnak komoly szerepet játszani. Köszönöm. Ketten kértek még szót. Korácsa Bild asszony az első. Köszönöm szépen, támogatom ezt a véleményt. Köszönjük Kálasz asszonynak a munkát. A nemzeti versenyhatóságok gyakran elfeledkeznek arról, hogy a versenyt a belső piac szintjén kell megoldani és végrehajtani. Épp ezért a belső piaci rendelkezéseket is figyelembe kell venni. Nos, a vertikális versenyben az a vélemény, hogy a független kiskereskedőknek nem ad lehetőséget arra, hogy együtt online értékel, értékesítsék a termékeiket. Épp ezért szeretném a támogatást kérni a hetes módosítomra, amelyben az áll, future proof and take into account new ways of selling online like you know tehát, hogy az újfajta online értékesítések lehetőségét biztosítsák, például platformokon, stb., és ezt ezért éppen, éppen ezért figyelembe kellene venni. Elnök, köszönöm szépen, és a következő hozzászólat. Köszönöm szépen a hozzászólást. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak is. Köszönöm szépen, hogy hajlandóak voltak a kompromisszumra. Kérem szépen, hogy támogassák a 28-as módosítót. Lucy Andersonnal együtt nyújtottuk ezt be, és érthető okokból kifolyólag kompromisszumos módosítókat nem találtunk. Itt reagálunk arra, amit a bizottság tavaly augusztusban elmondott a diszkriminációt kell felszámolni a gépjármű használók területén, azért mert a foglalásoknál, az autóbérlésnél, az online bérlések esetében diszkriminációnak lehetünk tanúi különböző árakat számolnak fel úgynevezett objektív kritériumok alapján az ilyesfajta online autóbérléseknél. Kollégáimmal szeretük volna megvizsgálni a helyzetet. Ugyanazt a gépjárművet különböző oldalakon próbáltuk meg kibérelni, és elmondható, hogy vannak különbségek attól függően, hogy melyik országban béreljük. Nem csak Brüsszelről beszélek itt. És nem csak az ár különbözik, hanem a bérlés körülményei is különböznek, nem felelnek meg a szabályoknak, az ilyesfajta gyakorlatokat kellene megvizsgálni. Kérnem szépen, hogy a 28-as módosítomat támogassák. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az előadónak adom vissza a szót. Pont időben vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm a megjegyzéseket és az elvégzett munkát. Néhány olyan kérdés, amelyet érinteni szeretnék, az első között a kollektív igazságszolgáltatás. A hatos módosítóról van szó, tehát a kollektív jogorvoslatot illetően eh, ez egyetlen, egy lehetőség a különböző eh, lehetőségek közül, és hogyha ezt itt megemlítjük, akkor ez túl restriktív lesz, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést életen. De az elnök javaslatának megfelelően egy szóbeli módosítóval ezt megoldhatnánk. Aztán a 30-as módosító kérdését illetően a bizottság tájékoztatása alapján nem volt panasz. Ez persze nem jelenti azt, hogy a bizottsággal nem léptek kapcsolatba, mi csak azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem volt panasz. Hogyha a konkrét helyzetekben a például az online kiskereskedés, vagy offline kiskereskedést illetően, a, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy a köztük lévő versenyt korlátozzák. Tehát e, azok a szabályok, amelyek az online kiskereskedelemre vonatkoznak, az, az offline-ra is e, vonatkoznak. De a bizottság talán ezzel kapcsolatban hozzászólhatna. Aztán az elegendő számú piaci szereplővel kapcsolatos kérdés, amelyet De Jong úr is említett, azt már a kompromisszumos mm, megoldás az egyes megoldotta, tehát hogy be, az új belépőket megengedik. Ez ugyanez vonatkozik a net semlegességre, internet semlegességre is. Ez azt jelenti, hogy az új belépők valóban be tudnak lépni a piacra, hogyha ez a piac nyitott. Aztán az autóbérlés kérdését illetően én úgy érzem, hogy a vélemény számára ez túlságosan konkrét lenne, hogyha ez valóban probléma, akkor ezt a bizottságnak kellene megoldania. Nekem az a gondom ezzel a véleménnyel, hogy több olyan terület van, ahol a versenyel kapcsolatban vannak gondok, és épp ezért, hogyha egyet megemlítünk, akkor a többieket is meg kellene említeni. És akkor viszont nagyon hosszú lenne ez a vélemény. és akkor ez úgy tűnik, hogy nem nem csak az ekon hatáskörébe tartozik. Jó, ennyit akartam mondani, köszönöm. Szeretném megköszönni az előadónak, hogy ezt a bonyolult folyamatot végigkövette, felmérte, hogy milyen a versenypolitika és a parlament hogyan járulhat hozzá ezekhez a versenyproblémákhoz, a versenyhatóságok problémájához, és megbizonyosodott arról, hogy amikor az IMCO szavaz ezekről a kérdésekről, nyilvánvalóan a hatáskörünket figyelembe véve, akkor tudjuk, hogy miről szavazunk. Köszönöm szépen. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy ma négy órakor négy órára kell benyújtani a kompromisszumos módosító javaslatokat hogyha azt szeretnék, hogy írásos formában lássák a képviselők a szavazás idején. Természetesen lehet utolsó percben is módosítót benyújtani, szóbelileg köszönöm. Kállász asszony. Még egy megjegyzésem lenne, mert elfelejtettem elmondani. Zsiven úr módosítájával kapcsolatban én valószínűleg teszek ezzel kapcsolatban szóbeli módosítót, hiszen egy kicsit enyhíteni szeretném, és pedig azt szeretném hozzátenni, hogy a versenypolitika nem ronthatja a gazdasági politika helyzetét. Az Európai Unió feladata, hogy megteremtse a, azt a keretet, Eh, amelyben a globális szereplők mozoghatnak. És a véléseket illetően, ja, ott az külön szavazás. Elnök, szeretném a képviselőket emlékeztetni arra, hogyha szóbeli módosítókat szeretnének benyújtani, akkor hogyha azt szeretnék, hogy minél inkább támogassák azokat, akkor minél hamarabb kell benyújtaniuk, hiszen minél később nyújták be őket, annál kevesebb támogatást fognak kapni. Tudom, hogy ez most ez egy new, új, új dolog, most foglalkozunk először ezzel a kérdéssel, de ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a kemény munkát. Most pedig akkor jöjjön a következő jelentés Gálperc Ildikó asszonynak a jelentése. Elnézést kérek, hogyha nem jól ejtem a nevet, kérem emlékeztessen rá, hogy hogy kell ejteni. Jó, az egységes piac irányítása az 2015-ös európai szemeszterben címmel címet viseli ez a jelentés, és szeretném most átadni a jelentéstevőnek a szót, és utána majd az árnyék jelentéstevők is kapnak szót. képviselőtársaim és elnök asszony hogy megköszönjem az árnyék előadóknak a támogatását munkáját az irodájuknak a munkáját amit a kompromisszumoknak a kialaktása során ebben a fesztett menetrendben tanústottak és úgy érzem hogy eh, végül is a kompromisszumok eh, nagy támogatást kapnak és jó együttműködés volt. általánosságban szeretnék eh, megemlteni a jelentés kapcsán az volt a legfontosabb célunk és erre törekedtünk mindvégig hogy az egységes piaci pillérnek foglalkozni kell a reálgazdasággal kapcsolatos világos prioritásokkal és a növekedés kulcsfontosságú területeivel is amit véleményem szerint sikerült a kompromisszumokban is jól megjelenteni. az volt a célunk hogy egy sokkal hatékonyabb eszközt dolgozzunk ki annak a biztostására hogy az egységes piac valóban a polgároknak és valóban a vállalkozásoknak a hasznára is váljon. egy kis visszatekintéssel szeretnék élni eh, mert hogy ez egy fájó pont volt a jelentés kapcsán mégpedig az hogy decemberben rendkívül módon vártuk az éves növekedési jelentését a bizottságnak eh, vártuk azt hogy eh, az egységes piaci integrációról szóló dokumentumát a bizottság bemutatja ami nem történt meg és ezt nagyon sajnáljuk mert úgy gondoljuk hogy ez egy nagyon fontos része volt és lenne is a növekedési jelentésnek ezt szerettük volna hangsúlyozni. több eh, frakció azt kell mondjam mindegyik frakció részéről észrevétel született módostó indtvány formájában e területhez amit majd eh, együttesen blokkban fogunk szavazni a one hundred and sixty seven től a one hundred and seventy es módostóig és minden frakció támogatja azt hogy ez meglegyen a későbbiekben ez a dokumentum és hangsúlyos része legyen a növekedési jelentésnek. mindenekelőtt képviselőtársaim ez minden évben megjelenik ez a jelentés azt kell hogy mondjam hogy tekintettel arra hogy a frakciók sem változnak hogy a kritikus pontok minden évben ugyanolyan téma körül mozognak ennek ellenére azt kell hogy mondjam hogy sikerült a kompromisszumokba olyan megoldást létrehozni hogy bár vannak nézetbeli különbségek talán a megvalóstásban is vannak különbségek de egy konszolidált szöveget sikerült megfogalmazni ezen a területen. van két olyan terület amit azonban a kompromisszumokból ki szeretnék emelni <clears throat> annál is inkább mert az egyikben elnök asszonynak a támogatását és az újragondolását is szeretném kérni a téma témával kapcsolatban ez a hetes kompromisszum ami arról szól hogy a bizottság az országspecifikus ajánlásokat be tudja mutatni a nemzeti parlamentben. ez egy lehetőség arra hogy ott is meg tudják ezt jelenteni. arról szól hogy szorosabbra fonjuk azt a hálót amiben az országspecifikus ajánlások megjelentése kerülnek. tudjuk hogy a nemzeti parlamenti képviselők eljönnek az európai parlamentbe most arról van szó hogy a bizottság egy lehetőséget kap arra hogy a nemzeti parlamentekben bemutassa az országspecifikus ajánlásokat. tudom hogy véleménykülönbség van közöttünk de azt is tudjuk egyébként hogy az országspecifikus ajánlások tekintetében jelen pillanatban ott állunk hogy ten os a hasznosulás hogyha komolyan akarjuk venni ezt az országspecifikus ajánlást és tényleg hisszük hogy ez egy jobb gazdaságpolitikához vezethet hogy ez nem sértve a nemzeti szuverenitást mert végül is a tanács a végén erről támogató véleményt fog formálni de ebbe a munkába bevonjuk azokat a képviselőket akik közvetlen választásra kerülnek és úgy érezzük hogy ők is el tudják mondani a véleményüket akkor én azt gondolom hogy szuverenitás sértése nélkül ez egy hasznos dolog lehet. ezért szeretném hogyha ha ezt a hetes módostót tudnánk támogatni és ebben a formában megkapná a, a nagy többségnek a támogatását is különösen az ecr ra gondolok e tekintetben mert a többi frakció támogatja. a másik eh, kompromisszum amit ki szeretnék emelni a fifteen ös kompromisszum. a fifteen ös kompromisszumnál egy módostást szeretnék eh, eszközölni mégpedig a van a szövegnek a módostónak a közepén a kompromisszumnak a közepén a kiszolgáltatott fogyasztókra vonatkozó rész és azzal a szószerkezettel van hogy especially és ezt eh, ki szeretném arra cserélni hogy including természetesen nem eh, elfelejtve őket nem is hangsúlyozva ugyanúgy része a fogyasztói csoportnak mint bárki közülünk tehát nem gondolom hogy eh, fókusztévesztést mm, kellene tenni. én azt gondolom hogy ők is egy közülünk és mi is egyek vagyunk közülük és én ezzel az including szóval szeretném hangsúlyozni. végül pedig nagyon örülök annak hogy sikerült elérnünk hogy az imco szakbizottságunk most már a parlamenti week sorozatban ami a nemzeti parlamentek részvételével történik teljes jogú tagként tud részt venni és szeretnék köszönetet mondani ford elnök asszonynak is a támogatásért és a közbenjárásért hogy ezt sikerült megvalóstani. köszönöm a szót és várom az észrevételeket előadó kollégáimtól és a többi képviselőtársamtól. köszönöm szépen! Thank you uh, very much. And Sergio, uh, Köszönöm szépen, most pedig az SZD frakciónak adok szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen az előadónak, hogy hosszú hónapokig dolgozott ezen a jelentésen. Az európai szemeszter ügyét szeretük volna előrevinni. A lényeg az, hogy legyen egy koordinációs mechanizmusunk a szakpolitikákra, annak érdekében, hogy az Európai Unió a 2020-as stratégia célját elérhesse a munkahelyek teremtésével, növekedéssel, stb. stb. Ez nagyon jól illeszkedik a mi munkánkba is, hiszen mi a belső piacsal foglalkozunk. Ami a hetes kompromisszumot illeti, ez számomra is nagyon fontos. Most általában fogok a kompromisszumokról beszélni először is. Az európai szemeszter folyamatát nem használták ki eléggé. Létrehozták az eszközt, van egy koordináció a tanács, a bizottság és a parlament között, de csak nem a makrogazdasági kritériumok végrehajtására összpontosítottak csak, de a nemzeti kormányokkal és a parlamentekkel való egyeztetés valahogy kimaradt és így nem sikerülhet a belső piac kiteljesedése. Ha a válság kezdetétől fogva meg elvégeztük volna a házi feladatunkat, és azt tettük volna, ami az első jelentésekben szerepelt, hogy az erőteljes belső piaci akadályokat leépítjük, akkor sokkal több munkahelyet hoztunk volna létre. És az új gazdasági modell pillérje jött volna létre hiszen erre van szüksége az Európai Uniónak. Ezért olyan fontos a hetes kompromisszum, hogy a nemzeti parlamenteket bevonjuk, azért, hogy ők egy kicsit nyomást gyakoroljanak a kormányokra, azért, hogy az európai szemeszterben a követelményeknek eleget tegyenek. Nagyon elégedett vagyok a munkával és az a 20 kompromisszummal, amivel a frakciók többségének sikerült egyetértenie. A belső piacról beszélünk, mint pillérről, az európai szemeszter pilléréről. Ezzel kapcsolatban két megjegyzésem van. Szorgalmazni kell azt, hogy a belső piac az európai szemeszter pillére legyen. Tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapokban minek lehetünk tanúi. Én egyetértek azzal, hogy ez az alapvető, ezt az alapvető szerepet hangsúlyozzuk. Ezt nem szabad elfelejteni még akkor is, hogyha a bizottság a mellékletét a belső piacról nem tette közzé. Nagyon elégedett vagyok az első kompromisszummal. Ott azt mondjuk, hogy fel kell számolni a belső piac töredezettségét, és megemlítjük az egyenlőtlenséget, az egyensúly hiányt. Itt nem csak gazdasági, hanem szociális problémákról is szó van is. Van itt egy digitális belső piacról szóló rész is, én ezt a bekezdést nagyon fontosnak tartom, azért, mert megpróbálunk univerzális hozzáférést biztosítani. A földrajzi és a szociális egyenlőtlenségeket felszámolni. Juncker tervének ez kell, hogy része legyen. Azért, hogy a digitális belső piac 5G stb. megfelelő módon létrejöjjön annak érdekében, hogy a versenyképesség erőteljesebb legyen. A kompromisszumban abból indulunk ki, hogy az infrastruktúrát, a szükséges infrastruktúrát is ki kell építeni, ehhez együtt kell működni a vállalatokkal és a munkavállalókkal is. Fontosnak tartjuk azt, hogy megemlítsük, hogy a munkavállalók jogait továbbra is védeni kell főleg a ö, szolgáltatások fogyasztóvédelem területén az állampolgárok nem annyira tájékozottak az ő esetükben, a, e, tehát őket is meg kell említeni. Emellett elégedettek voltunk azzal, hogy a kompromisszum a, megemlíti az áruk szabad mozgását, a szabadkereskedelmi tár, szerződéseket, és azt, hogy mindezt úgy kell előrevinni, hogy ne ártsunk a belső piacnak, és hogy ne tegyünk engedményeket a szociális és higiéniás sztenderdeknek, e-, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen az előadónak azt, hogy az utolsó pillanatig sikra szállt amellett, hogy próbáljunk megegyezni, például az adócsalásokkal kapcsolatos részben, valamint a, azzal a részsel kapcsolatban, ahol az energiával kapcsolatos belső piacról beszélünk, a költségek csökkentéséről, a verseny megteremtéséről. Nagyon ö, kell ügyelni arra, hogy a szociális és a bérstandardek ne csorbuljanak elégedettek vagyunk, hogy az előadó ennyire készséges volt, és az árnyék előadó is, hogy megfelelő módon tudjunk üzenni a bizottságnak. Még egyszer köszönöm az előadóasszonynak. Köszönöm szépen. Köszönjük a jelentéstevőnek és az konzervatívok képviselőnek is. Nos, Köszönjük, hogy a, ezeken a területeken, mint az egységes piac, stb., amely az erősebb és jobb Európai Uniót eh, hozza létre. Mi nagyon köszönjük a kompromisszumos módosítókat, itt most ezeket felsoroltam, tehát nagyon sok ilyen módosítót a konzervatívok nevében. Vannak olyanok, amelyekkel kapcsolatban vannak problémáink, és a maga a jelentéstevő is említette a hetest. Elsősorban az utolsó részével van nekünk problémánk. Ez egy nagyon érzékes, érzékeny kérdés. Ett a hatos csomagról van szó, ahol megvizsgáljuk a tagállamoknak a hatáskörét, és a hatáskörét a kormányoknak, tagállami kormányoknak az Európai Parlamenttel szemben. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti szakminiszterek nek a nemzeti kormányoknak kell elszámolni. Tehát nem szabad, hogy kialakuljon egy olyan helyzet, amikor az Európai Parlament szakbizottsága elé rendelik a nemzeti minisztert, hogy a nemzeti hatáskörökről számoljon be. Ne felejtsük el, hogy az ország specifikus, specifikus ajánlások, azok ajánlások, nem pedig parancsok. Tehát, hogyha azoknak a, azokat megsértik, akkor nem ide kell raportra hívni a minisztert. Tehát, hogyha megválasztjuk, megváltoztatjuk a megfogalmazást. Lehet itt, hogy itt most az angol megfogalmazásról van szó. Tehát, hogyha a soros elnökség és a tanács az Európai Parlamentnek számol be valahol, miről, mint ahogy ma délután is, akkor ennek a kérdésnek az érzékeny pontjait talán ez elrendezhetné, épp ezért lesz egy végső javaslatom. Az a rész, amit ajánlott, tehát, hogy a bizottságnak biztosítsuk a lehetőséget, hogy a tagállamokkal tárgyaljon, hogy az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatban a tagállamokkal foglalkozon. Lehet, hogy itt az ösztönző, bátorító szavakat kellene használni. Ugyanis az ország specifikus jelentések nagyon érzékeny kérdések. Épp ezért szeretnénk biztosítani, hogy megvizsgálják ezek a jelentések a, az egységes piacon való végrehajtást, stb. Tehát lehet, hogy épp ezért ilyenfajta megfogalmazást kellene javasolni. Én majd az angolal kapcsolatban teszek javaslatokat. Aztán van egy kérdés a korábbi jelentése kapcsolatban, a munkahelyek és a minőségi munkahelyek közti kérdés. Persze, hogy az ember minőségi munkahelyeket szeretne, de az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg ezeket. A többi frakció azt javasolta, hogy jó lenne, hogyha ez a mi hatáskörünkben maradna. Aztán támogatjuk a magánberuházások szerepét Európában, akit a 9-es módosítónak az első részéről van szó, az második részét megint csak úgy lehetne értelmezni, hogy meg akarjuk mondani a tagállamoknak, hogy mit tegyenek a költségvetési pénzékkel. Épp ezért ezt mi nem támogatjuk. Aztán az adó összehangolása kapcsolatos kérdésekben egyetértünk, fontos, hogy átláthatóak legyenek, és az adóelkerülés ellen harcolni kell, mi ezt is támogatjuk. Az adóharmonizáció azonban egy olyan kérdés, amelyet nem tudunk támogatni. E, megint csak itt érzékeny kérdésről van szó. A bizottság számára van még egy javaslatunk. A szakbizottság és a koordinátorok sajnálják, hogy a, idén az egységes piaci integrációs jelentés nem jelent meg. Itt a végrehajtásról van szó, és az egységes piac rendelkezésének a végrehajtása nagyon fontos a saját frakcióm számára, és mások számára is. Ezért az a kérdésem, hogy ennek a jelentésnek a megfelelő címe van-e, nem pedig az egységes piac végrehajtási jelentéséről van szó? Tehát jó lenne, hogyha jobban fókuszálna erre, és akkor más címe lenne, tehát az egységes piac végrehajtása, vagy végrehajtás az egységes piacon, ezek között kellene gondolkodni. Köszönöm szépen. Tony G. Antonescu. Thank you. Thank you. Köszönöm, Viki. Köszönöm Gápnerc Ildikónak, előadónknak, kiváló munkát végzett a kompromisszumos módosítók ügyében. Azt hiszem, hogy a parlament ezzel egyértelmű üzenetet küld, miszerint a egységes belső piac irányítását javítani kell, például az európai szemeszter belső piaci pillérének megerősítésével. A hetes kompromisszum különösen kedvemre való, bár az ösztönöz résznél még lehet egy kicsit finomítani a szövegen, de biztos vagyok benne, hogy végül meg tudom majd állapodni az ügyben is. Meggyőződésem, hogy a nemzeti parlamentek eh, nagyon mértékű bevonása az ország specifikus ajánlások folyamatában nagyon fontos, hiszen a célsereg, tehát az ország specifikus ajánlások végrehajtása így javulhat, és hogy az Európai Bizottságnak igenis eh, magához kell ragadni a kezdeményezést, és a nemzeti parlamentben kell azok elfogadása előtt bemutatni ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen, eh, és várom, hogy együtt dolgozunk a végső kompromisszum eléréséért. Köszönöm. Euh, Madame la Présidente. Vous... Köszönöm, eh, elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyorsan. Gyorsan köszönetet mondani az előadónknak. Három percben maradjak. Óriási munkát végzett 22 kompromisszumos módosító, hát ez azt hiszem, hogy elmondhatom a zöldek nevében, hogy ezzel a jelentéssel teljesen egyetértünk, és teljesen elégedettek vagyunk. Éppen ezért valószínűleg a többi mai ma tárgyalandó jelentést eltérően itt majdnem teljesen egyetértünk. Az ország specifikus ajánlások ügyében a hetes kompromisszum nekünk is vannak problémáink, nem ugyanazonokból, mint amit Viki elnök asszony mondott, de nálunk messze egymástól talán egy finomabb megfogalmazással elégedettebbek le, le, lennénk. Az adóharmonizációnak igazából nem vagyok személyes támogatója, hiszen még egyelőre nem egy európai federatív rendszerről beszélünk. Ugyanakkor erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, eh, hogy eh, az adódömpinget, mint ahogy azt láthattuk Luxemburg esetében, mindenképpen elkerüljük eh, annak érdekében, hogy az ne fordulhasson elő, hogy az európai elvekkel szemben menve a nagy cégek adóelkerülésbe megyenek részt. Először is még egyszer köszönöm Gápelc asszony munkáját, és a két említett kompromisszum eh, kivételben minden egyet eh, értünk, a két eh, a kompromisszum finom módosítását követően pedig az egész jelentést meg tudjuk majd szavazni. Köszönöm. Other speakers? Még valakinek van hozzáfűzni valója? Mr. Dion. De jó úr. Sajnálom, hogy nem vettem észre. Köszönöm, köszönöm, Viki. A GUE NGL általában az ECR és az ALDE után szokott következni. Teljesen az én hibám, mondja az elnök, e, elnézést kérek. E, előfordulnak apróbb e, bakik, ma reggel teljesen az elnök hibája. Ne. Köszönöm. Számomra ez egy nagyon nehéz jelentés. Egyrészt a belső piaci szabályokat valóban tüzevasa védeni kell, ezt én is osztom, és üdvözlöm azt a tényt, hogy a végrehajtásra nagyobb hangsúlyt fektetünk, hiszen ez közös célunk. Az előadó asszonynal valóban építőjelegű volt a munka, minden ülésen igazi kompromisszumkészségről tett tanúbizonságot, a GNG-el ezért szeretne gratulálni. Ugyanakkor, amikor eh, a frakciómnak beszámolok ezekről, akkor eh, mindig két kérdés merül fel. Az egyik a szociális dimenzió, a másik pedig a belső piac következményei a munkavállalók eh, számára, illetve a mi frakciónk szemmel szívéhez különösen közel állnak a közszolgáltatások. Ez az a két aspektus, amely attól tartok, hogy nem jelenik meg ebben a jelentésben számunkra kedvező módon. Például szociális aspektusokat ítélt, ígért Juncker elnök úr, ez nem tükröződik a jelentésben. Az energia, illetve közlekedési ágazatban párbeszédben nálunk az Európai Bizottsággal, mondjuk nekik, hogy óvatosan, csak óvatosan terjesszük ki a versenyt olyan területekre, ahol most jelenleg a kabotás szabályok élnek. Tehát nehéz helyzetben vagyunk, így vagy úgy világosan szeretnénk azt kinyilvánítani, hogy az IMCO szakbizottság célját mi is támogatjuk, hogy a belső piaci szabályokat minden tagállam korrektül hajtsa végre. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy vannak hiányzó elemek. A korábbi mm, ilyen témájú jelentések esetében csak arról beszéltünk, hogy végre kell hajtani, amiről megállapodtunk. De megpróbálunk előre is tekinteni, és a frakciónk számára pont ez az a rész, ahol problémák merülnek fel. Köszönjük, Lejong úr! Még valaki szeretne hozzá fűzni valamit, Karatza Bildasszony? Yes, Anna Maria Karatza. Okay, thank you very much. Uh, first I'm so happy. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy végre az egységes belső piac az európai szemeszter pillérévé vált, ezért harcoltunk. Köszönöm szépen Gálperc Ildikónak az jelentést. Most a végrehajtásra összpontosítunk. Azt szeretném elmondani, hogy természetesen a szolgáltatásokról szóló irányelv végrehajtása, ami meg is jelenik itt a jelentésben, nagyon fontos, hiszen ha megnézzük a költségeket Európában, akkor láthatjuk, hogy milyen területeken nem hajtják végre az ajánlásokat a tagállamok. A bizottság jól beazonosította, hogy ki mit nem hajt végre. Ta- Malcolm, Malcolm, üdvözlöm! Nagyon örülök, hogy elnézést, de, de mindenképpen üdvözölnöm kellett Malcolm Harbert, mert most csatlakozott hozzánk. Üdvözlöm tehát. Ami a hetes számú kompromisszumos módosítót illeti, hát nyilván eltérnek a vélemények. Ha az előadó asszony megengedi, akkor egy javaslatot tennék. Én úgy gondolom, hogy a monitorozásért azért, hogy megnézzék azt, hogy ki hajtja végre az ajánlásokat, azért a bizottság felel. A szerződések értelmében a bizottság végzi ezt a monitorozó munkát, de ha ennél több munkát is szeretnénk végezni, ezt üdvözlöm, hiszen ezt szeretnénk szorosabban együttműködni a nemzeti parlamentekkel. Én nem látom, hogy miért lenne probléma az, hogyha felkérnénk a nemzeti parlamenteket. Üdvözölnénk, hogyha ebben együttműködnének, csak egy nyitott, átlátható vitát folytassanak, beszéljék meg azt, hogy mit tesznek az országok. Az a javaslat, hogy a tagállamok az elnökség révén tárgyalnak a parlamenttel, ez a legjobb intézményes eljárásmód mert akkor mi a, az elnökségnek el tudjuk mondani, hogy melyik ország az, amely nem hagyja végre a szolgáltatási irányelvet, és akkor a tanácson belül megvizsgálják majd, hogy az az ország mit nem tesz. Ha előadasszony esetleg ezt megfontolásra érdemesnek tartja, akkor én ezt így javaslatként előterjesztem. Tehát a tanácson belül a soros elnökséget betöltő ország révén és ne non-compliance-ról beszéljünk, hanem pozitívan fogalmazzunk, ne negatívan, azért, hogy ne bosszantsuk a tagállamokat. Beszéljünk progressről, tehát előrehaladásról. Ez egy javaslat lenne részemről. Köszönöm szépen. Van-e még megjegyzés? Akkor visszadom a szót az előadóasszonynak, és köszönjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a belső piac az európai szemeszter pillére legyen ez a kiindulási pontunk és e körül próbáljuk a legjobb jelentést létrehozni. látom hogy a hetes kompromisszum mint ahogy korábban is érzékeltem ez a kulcs kompromisszum a jelentésen belül itt a végén eh, anna maria corazza bildtnek a javaslatát én nagyon jó eh, kiindulási pontnak tekintem amit elnök asszony is javasolt korábban az is hogy pozitv legyen. azt szeretném kérni hogy akkor az ecr javasoljon egy eh, kompromisszumos javaslatot a hetes pontra a hetes kompromisszumra és akkor tudunk arról beszélni. én mindenféleképpen e, el szeretném érni hogy minden frakció e, támogassa ezt a kompromisszumos javaslatot. lehet hogy megfogalmazási probléma van én úgy érzem hogy a célban abban egyetértünk itt a megfelelő szavakat kell megtalálni akár a through the council presidency akár az encourage eh, vagy hasonló szavaknak a használatával szerintem ezt a hetes kompromisszumot eh, mindannyiunk számára elfogadhatóvá tudjuk tenni. köszönöm a többi észrevételt is és sajnálom de jong úrnak bár most már nem látom itt a teremben hogy nem tudtam a kedvére tenni a jelentéssel nyilvánvalóan nem lehet olyan jelentést eh, létrehozni ami mindent tartalmaz vannak korlátok van még lehetőségünk arra hogy a későbbiekben ezeket az aspektusokat hangsúlyosabban megjelentsük. köszönöm szépen elnök asszony még egyszer. Köszönöm szépen, köszönjük a jelentéstevőnek, és négy óra a kompromisszumos módosítók benyújtásának a határideje, és megint csak ne az utolsó pillanatban nyújtsák be. Köszönjük szépen mindenkinek ezt a munkát. A következő napirendi pont a nem nyilvános know-how és üzleti információk, úgynevezett üzleti titkok jogosulatlan, megszerez, jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem. Komi asszony a jelentéstevő, és szeretném a korábbi eh, szakbizottság elnök jelenlétét itt üdvözölni, és ne felejtsük el, hogy eh, interneten online közvetítik ezt az eh, ülést, és egy nagyon érdekes kísérletről van szó, és reméljük, hogy ez az átláthatóságot növeli. Hogyha el kell mennem, a, ennek a, témának a közepén, akkor elnézést kérek, mert a kínai delegáció ülésére kell mennem, és visszajövök majd előre is elnézést kérek. Nos, akkor az elnök kap szót. Komi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Abba asszonynak, elnöknek szeretnék, szeretném megköszönni az utóbbi öt év együttműködését. Tehát mindenképpen köszönetet kell mondanunk. Ezt a témát már korábban eh, érintettük. Itt a eh, kereskedelmi üzleti titkokról van szó. És a belső piacsal kapcsolatos és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozunk. A jogi bizottság, a vezető szakbizottság, és a KKV-kkel kapcsolatos és innovációkkal kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozunk. A szilikon völgyet is emlegették, ami azt jelentette, hogy megfelelő normákra van szükség a különböző vállalkozásoknak a támogatásában, a belső piacon a know-how és az innováció kérdését kell támogatnunk. Ezen kívül ezek eh, végrehajtásához eh, szabályokra van szükség. Épp ezért ez a szöveg, amelyet most bemutatunk, alapul szolgál arra, hogy ezt a munkát eh, elvégezzük vannak bizonyos kérdések, amelyekkel nem tudtunk még foglalkozni, később bevehetjük majd őket a szövegbe, de először meg kell őket vitatnunk. Lesznek módosítók, amelyeket én magam is fogok benyújtani, például a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A bizottságnak a javaslata eléggé kiegyensúlyozottnak tűnik számomra, még akkor is, hogyha egy szigorúbb megközelítést szerettem volna látni ugyanis túl nagy munká, mozgásteret biztosít eh, ezeken a területeken. És ez szerintem nem a legjobb megoldás. A belső eh, piaci bizottságnak kell ezt a eh, problémát szabályozni. Nézzük az egyes cikket ez az irányelvnek a hatáját korlátozza, és itt szeretném részletesebben megmagyarázni a minimális harmonizáció kérdéseit. Vannak nemzeti normák, amelyek ide alkalmazottok, ezek nagyobb védelmet biztosítanak, ezeket meg kell tartanunk. De azért lehet javítani ezen a helyzeten. A definíciók azok nem igazán oldják meg a különböző kérdéseket, hiszen a szövegnek következetesednek kell lenni. A hármas és a négyes módosítás, módosító, amely a törvényes vagy törvény ellenes forgalmazással kapcsolatos. Itt az alapjogok védelméről van szó hangsúlyozzuk az egyéneknek, a fogyasztóknak, a munkavállalóknak, a szakembereknek és, az erkö- és a jogi személyeknek a jogait. A 23-as és a 24-es preambulum bekezdést illetően nem kellene a védelmi szintet csökkenteni, hiszen ez visszalépés lenni. Az alapjogi kartát illetően a, a, a luxemburgi bíróság védelmét taglalja. Aztán az alapjogi jogszabályokat illetően hangsúlyoz nyilvánítás szabadságának a kérdését. Ezzel kapcsolatban szeretnék elsősorban önökkel beszélni. Az alapjogok különböző alapjogokat különböző módon lehet hangsúlyozni, de az egyes szabadságjogokat nem lehet a többi szabadságjog kárára erősíteni, például a 24-es módosítóban, ahol a munkavállaláshoz való jogról van szó, a magántulajdon, a vállalkozások szabadság, az adatok hozzáférése, a vállalkozások biztonsága, stb. Tehát itt túlságosan hosszan beszélek erről. Mindezek nagyon fontos kérdések a tárgyalások számára is. Szerintem jobb lenne, hogyha az alapjogok szabadságának, alapjogok védelmének a szabadságát erősítenénk. Hiszen ezeket a jogokat nem kell jobban emlegetni, mint a többieket. Nos, összefoglalva, van egy nagyon, jó, nagyon fontos kérdés, a felfedés kérdése, tehát a nyilvánosságra hozás kérdése, itt én ezt túl rövidnek tartom, hat évről van szó. Persze ez egy olyan alapimből elő, elindulhatunk. Nos, a hármas fejezetben szó van a szankciókról is. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban vannak gondok. A módosítókat, amiket én javasoltam, azok megfelelnek. Aztán vannak még megoldandó kérdések. A bizottság beszélt a szándékos vagy nem szándékos bűncselekményekről. Itt az üzleti titkokról van szó. Szeretném az önök véleményét hallani ezzel kapcsolatban. Aztán a nyilvános ajánlattételnek a kérdésénél is felmerül az üzleti titok kérdése hogyha provokatív szeretnék lenni, akkor szeretném az önök véleményét hallani azért, hogy ehhez a kérdéshez, amely egy érzékeny kérdés, a lehető legnagyobb támogatottságot megkapjam. Köszönöm. Um, Mr. Moretti. Moretti úr, az SND részéről. E, elnézést kérek, megint mondja az elnök. Igen, köszönöm szépen, semmi gond. Alexandra nem tud ma itt lenni, ezért vagyok most én itt. Két kérdésről szeretnék említést tenni. Először is azokról az információkról van szó, melyekkel a munkavállalók dolgoznak. bizonyos munkahelyeken bizonyos információkat kezelnek, és ezek a vállalati struktúrára nézve fontosak, illetve a vállalat számára értékesek. Az ilyesfajta foglalkoztatás nál figyelme kell venni azt, hogy a know-how és mindaz, ami a napi szintű tevékenységek során kezelésre kerül, azokat tehát meg kell nézni, hogy mi az, ami akadályozza a know-how átadást. Ha valakinek van egyfajta elképzelése a termelésre, a szolgáltatásokra, a termékekre, stb. De ha ezt korlátozzuk egy bizonyos szabály bevezetésével, akkor a munkavállaló számára már nem lesz munkaerőpiac. Természetesen néhányan manipulálják az információkat, és visszajönnek az információkkal, és ezt büntetni is kell, de azért nagyon világosan el kell különíteni azt, hogy mi az, amire az embernek a munkához van szüksége, és mi, mi az a tudás, amit az ember egyénileg szerzett meg magának, és mi az, amit felhasználhat majd később is a munkaerőpiacon, mert nem a vállalathoz kapcsolódó információ. Emellett az egyéni jogokra is figyelni kell, tudom, hogy Lára is nagyon figyel erre. A másik kérdéskör, amiről beszélni szeretnék, az a közigazgatás, valamint a közbeszerzési rendszer. Az a helyzet, hogy az ilyesfajta információk felhasználása ahhoz vezethet, hogy az irányelvben lefektetett szabályok a közbeszerzésre vonatkozóan érintettek lehetnek ebben. Előfordulhat az, hogy egy közigazgatási szervnek fel kell tudnia használni bizonyos információkat, de lehet, hogy ezek az információk majd egy közbeszerzés során relevánsak lehetnek. Meg kell néznünk, hogy a, jogi, a jogbizonytalanság hogyan kerülhető el, hogyan számolható fel? Hogy bizonyos információkat fel lehessen használni a közbeszerzés során. Emellett pedig még lenne egy rövid megjegyzésem. Egy ö, ö, példát mondanék a kettes módosítóra. Itt ö, nyilván a vegyi vállalatokról van szó, ezeket ki kell venni a hatály alól, konkrétan listával. De ez nem biztos, hogy annyira hasznos. Egy általánosabb megfogalmazásra lenne szükség ebben a részben. Az utolsó dolog, amiről beszélni szeretnék, az a határidők kérdése. Hallottuk, hogy Lára az előbb mit mondott, de én úgy gondolom továbbra is, hogy a bizottság eredeti javaslata, amelyet időközben a tanács módosított, de a bizottság eredeti javaslata mégiscsak jobb lenne a határidők meghosszabbítása esetében mondjuk hat év. Bizonyos tevékenységek esetében elég lehetetlen valamit is meghatározni objektív okokból kifolyólag technikai és tudásbeli szempontok nagyon fontosak itt hat év után, hat év múlva lehet, hogy már teljesen másképp fog kinézni a világ, megváltozott, ezért előfordulhat, hogy egy olyan határidőt nevezünk meg, amely aztán megnehezíti a megfelelő kiértékelést. Lehet, hogy valakinek származik majd előnye ebből, de az, aki kárt szenvedett, nem fogja tudni bizonyítani azt, hogy hogy értékelhető ki a kár, mégpedig hiteles módon. A bizottság határideje, az, a bizottság által megadott idők hatékonyabbak annál, mint amit a tanács javasolt. Köszönöm. McLarken úr. ECR. Morning, colleagues. Well... azt asszony, jó reggelt, kedves kollégák! Ez az üzleti életnek nagyon fontos része, éppen ezért az érdekeinket védeni kell. Ez nem csak a nagy cégek esetében igaz, hanem a kis cégek esetében is. Nagyon fontosnak tartom, hogy remélhetőleg ezzel az irányelvel sikerül majd javítani a jogszabályi keretet, és érzik majd azt, hogy van egy olyan minimál normarendszer, amely a belső piacon belül és kívül egyaránt védi őket. Komi asszony munkáját üdvözlöm, hiszen ez olyan területeket érint, amelyeket tisztázni kell az Európai Bizottság eredeti javaslatában. Nagyon fontos Eh, hogy Komi asszony első módosítójában rögtön hangsúlyozza azt is, hogy az irányelvnek egy minimális védelmet kell garantálnia. Alapvetően eh, az üzleti élet biztonságának javítását ezt szolgálja majd. A jelenlegi helyzet ugyanis nem felel meg a várakozásoknak, nekünk ugyanis a know-how és üzleti titkok védelme, gondolok itt a szabadalmakra e, például. E, ezek idő vannak, de az üzleti információt ugyanígy kell védeni, a know-how-t ugyanígy kell védeni. Az elévülés nagyon e, fontos az ECR számára, és örülök annak, hogy Komi asszony ezen aggodalmainkkal foglalkozik. Szerintem van további munkánk annak érdekében, hogy a jogvitákkal ne éljenek vissza, és hogy a titoktartási rendelkezéseket is tovább lehetne erősíteni annak érdekében, hogy valóban megvalósuljon ez a fajta üzleti titokvédelem, de Komi asszony azt hiszem jó irányba indult el az Európai Bizottság eredeti javaslatának átalakítása, módosítása terén. Köszönöm szépen, Kallász asszony a liberális frakció nevében. Köszönöm elnök asszony, köszönöm, köszönöm én is az előadóasszony kiváló munkáját. Lenne egy általános megjegyzésem. Az európai kereskedelmi üzleti titok jogszabály legalábbis világosabbá teszi a jelenlegi jogi helyzetet, és bizonyos mértékű e, egységesítést is lehetővé tesz. Éppen ezért a véleménytervezet tehát üdvözlöm. Ugyanakkor alapvetően aggaszt az, hogy a tagállamok szigorúbb eh, intézkedéseket is bevezethetnek. Az Európai Bizottság már így is elég nagy rugalmasságot eh, hagy a tagállamoknak az eljárásán kidolgozása terén, ugyanakkor a törvénytelen mm, mm, definíciója problémás lehet, hogyha szeretnénk, hogy az európai cégek számára, főként kkv számára ez hozzáadott értéket képviseljen, akkor ezt végig kellene gondolni. A fogalom meghatározás a, definíció terén a vizsgálatok, tesztek is üzleti titoknak minősülnének. Hogyha megemlítünk egy típusú üzleti titkot, akkor az amerikai megközelítéshez hasonlót kell alkalmaznunk, az üzleti titok minden típusát és formáját meg kell akkor egy kivivelítő listában fel kell sorolnunk, szerintem ez nem feltétlenül jó megközelítés. Az alapjogi kartára való utalás, nem tudom, hogy ide illik-e igazán, hiszen a releváns jogok a szólás szabadság elsősorban, ugyanakkor úgy tűnik számomra, a szólásszabadságot törölte a javaslat más részeiben az előadónk. Az elévülési idő túl hosszú a három év, minimális e, idő ahhoz, hogy valóban bíróság elé vihesse az ügyet valaki. Egy ilyen gyorsan mozgó e, esetben a maximum hat év is nagyon hosszú, szerintem ha ilyen hosszúra veszük ezt, akkor az európai innovációnak ez gátat szabhat. Köszönöm, én szeretettem, szerettem volna elmondani, most pedig annyit mondatok, hogy várom, hogy együtt dolgozzunk ez ügyben az előadóval és a kollégákkal. Köszönöm Kalasz asszonynak. A GUE frakció részéről van valaki, aki szeretne hozzászólni? Ha nem, akkor Pascal Durannak a zöldek nevében adom meg a szót. Most oda figyeltem, hogy a GUE a zöldek előtt jön. De Jong úr közben elment kollégám, úgyhogy mégiscsak eh, én eh, jövök, nem fogom senkit de se rá összekon, hogy előttem beszélni. Köszönöm szépen! provokáció, egy provokatív jelentés ez, hiszen az Európai Bizottság eredeti javaslata igencsak sajátos körülményeket, körülmények között érkezik. Beszéltünk is erről már itt a szakbizottságban. Az volt az érzésem ugyanis, hogy az üzleti az űrtitkonkról szóló bizottsági javaslat annak az álcája alatt, hogy a KKV-kat védjük, alapvetően a nagy cégeket, főként a gyógyszercégeket védeni. Sok amerikai cégre is gondolok. Általában meg nagyon veszélyesnek tartom ezt a szöveget, és az egyensúly is veszélybe kerül, ugyanis attól a pillanattól fogva, amikor elkezdünk hozzányúlni a szöveg alapjaihoz, fennáll a veszély annak, hogy a lehető legrosszabb helyzet alakul ki, az amerikai szabályok irányába mozdulhatunk el, Kalasz asszony is beszélt erről. Nagyon precíz és hosszú precedensek sora bírósági gyakorlat támasztja le az amerikai, az amerikai gyakorlatot, és éppen ezért az, az, az irányelv megvalósulása nagyon nehéz lehet Európában ennek hiányban. Alapvetően a normák az a, a, a, a fogyasztók védelme, a közegészségügy fontosabb kell, hogy legyen, mint az üzleti tök, illetve meg kell találni a kettő között eh, a megfelelő egyensúlyt, egy olyan eh, fenntartható eh, környezetet kell terem, teremteni, amelyben a szociális jogok érvényesülnek. Tehát ez a szöveg, még egyszer mondom, nagyon veszélyes az egyensúly hiány, vagy az, egyensúly felborulása magával hozhatja a szociális jogok sérülését. Miért? Mert egy nagyon korlátozó jellegű, az információhoz való jogot szigorúan korlátozza. Hogyha például a, a, a hidrofrakkolás gyakorlatát megengedjük, ugye amikor nagyomású vizet préselnek a, a, a, a föld alá, a talaj vízbe, annak érdekében, hogy a gáz nyerjünk ki. Hogyha itt például a legitim érdeké kérdése felmerül, akkor hogyan tudok ehhez vagy ehhez a céghez fordulni, hogyan tudom azt bizonyítani, vagy azt arra vonatkozó információhoz jutni, hogy valóban az Európai Unióban tiltott szereket kevernek ehhez a nagyomású vissza, ez a hidrofrakolás eljárása során. Csak egy példát hozzak. Tehát nagyon szeretném, hogyha enne ezen jelentés keretében megpróbálnák valahogy nagyobb egyensúlyra egyensúlyt kialakítani, hiszen a magát a versenyképességet is veszélyeztetheti a túlzott verseny ebben az esetben az európai jogi keret esetében a fogyasztók joga, a munkavállalók joga, a szociális jogok, a e-, közegészségügy szempontjai, mind-mind nagyon fontosak. Tudnunk kell ugyanis, jogunk van tudni, hogy az európai piacon forgalomba kerülő termékek mit tartalmaznak. Köszönjük. Mielőtt megadom az előadónak a szót, felmerül bennem, hogy az Európai Bizottság részéről szeretnék-e valamit mondani. Uh, sorry, Chair. Thank you for giving me a chair. Very brief. In our initial. Nagyon röviden az eredeti javaslatunkban megpróbáltunk a lehető legkiegyensúlyozottabban fogalmazni annak alapján, hogy milyen ö, véleményeket egyeztettünk korábban, és úgy gondolom, hogy ez az egyensúly létfontosságú a szövegben, de azért tudomásul vesszük azt, amit elmondtak az előadó, illetve az árnyék előadó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, látom, hogy Lara ö, látom Lára, hogy Paszfilis kolléga is beszélni akar, kolléganő beszélni akar. Sorry, sorry. Děkuji pěkně. Děkuji pěkně, já nechci hovořit dlouze. Igen, köszönöm szépen. Nem szeretném hosszú nyújtani ezt a vitát, de egy megjegyzésem lenne. A cseh jog szempontjából megvizsgáltam ezt az anyagot. Nagy eljárási módosításokat vezetnek be, de ezeket nem beszélik meg, mert de ha az irányelvet át kell majd ültetnünk a nemzeti jogba, akkor ennek kihatása lesz a jogvédelemre, valamint az üzleti titok bírósági védelmére. Valamire szeretnék még kitérni. Hatodik cikk harmadik bekezdése az indokolatlan kereseteken szembeni védelem. Nem vagyok biztos abban, hogy jó lenne ezt a fajta mm, szankciós mechanizmus bevezetni. Ez eltér a jogi hagyományoinktól. Itt korlátozzuk a peres jogokat, és a polgári jog ellenébe megy. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Laura, Lara, az előadó kap szót. I eh, lavoratori mh, mm, con... Ami a munkavállalókat illeti, Koferáti kollégával egyetértek, de pontosítanék is. Ha egy e, munkavállaló elsajátít bizonyos kompetenciákat, olyan készségeket, amelyek a vállalat számára is fontosak, akkor ez természetesen valami olyasmi, amit figyelme kell venni a munkahelyváltásnál is. Vannak is bizonyos programok, amelyeket támogatnak ezzel kapcsolatban. Ami a közbeszerzési eljárást illeti, illetve az adatvédelmet, természetesen itt megvizsgáltuk a technológiai szempontokat is. Az innováció témájában egyetértek önnel abban, hogy vannak bizonyos ágazatok, amelyeknek több időre van szüksége ez bonyolult. Utolsó szempont, eh, én megpróbáltam figyelembe venni mindent, amit eh, elmondtak, de készen állok eh, arra, hogy még beszélgessünk a témáról. Említették azt is, hogy néhány kérdés prioritást élvez másokkal szemben. Azért vagyunk itt, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljük. a dokumentum ne korlátozzon senkit, munkavállalatokat, stb. senkit sem, legyen kiegyensúlyozott. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalást, köszönöm azoknak is, akik szót kértek. Igen, köszönöm. A módosítások benyújtásának határideje a szobaforgó vélemény témájában február 3-a 12 órakor. Köszönjük szépen, és akkor lépjünk tovább. Az Európai Energia Biztonsági Stratégia, a Fő Illetékes Bizottság, az ITRE Bizottság, Filic Juszanová asszony az ALDE frakció részéről, a vélemény előadója. Először önnek adok szót, utána pedig a jelenlévő frakciók árnyék előadói kapnak szót. Itt is nyugfúgyimuszt. Egy ilyesfajta stratégia fontosságának az érvei rendkívül érdekesek és megkérdőjelezhetetlenek 1 milliárd euró az a napi ár, amelyet napi szinten kifizetünk az Európai Unióban. Hangsúlyoznám, hogy a tagállamok külső szolgáltatóktól, beszállítóktól függenek, és ez komoly kockázatot jelent a gazdaságokra nézve. Ezért olyan fontos ez a stratégia számunkra, hogy Európa fenntartható módon fejlődhessen. Nagyon fontos ez a kulcsfontosságú prioritások elérése szempontjából is, a növekedést, amit a fenntartható munkahelyek megteremtését kell elérnünk. Üdvözlöm a bizottság az Európai Energiabiztonsági Stratégiával kapcsolatos véleményét, amely figyelembe veszi a tapasztalatokat, és a rugalmasságot is tekintettel arra, hogy nemzetközi környezetben tevékenykedünk. A belső piac, valamint a jobb együttműködés helyi, regionális és nemzetközi szinten fontos. Hangsúlyozni kell azt is, hogy az erőforrásokra szükség van. Továbbá ami a szabályozott árazást, beárazást illeti, ezt szeretnénk felszámolni, mert ez a szolgáltatók számára nem teszi lehetővé azt, hogy szabadon tárgyalhassanak az árakról. A mandátumunk keretében szeretnénk eljárni, nem szeretnénk megkötözni a munkát az ITRÉ-vel. A piaci felügyelet nagyon fontos számunkra az energiaszolgáltatások és termékek esetében, valamint az energia hatékonyság is. Hangsúlyozni kell azt a tényt is, hogy valamit tenni kell a fogyasztók szintjén is. Az energiaszolgáltatások jó minősége nagyon fontos. A szolgáltató váltás joga valamint az árazás kell, hogy legyenek a fő kérdések, melyekkel foglalkozunk ebben a stratégiában. Tehát mindent összefoglalva hiszem, hogy a bizottság stratégiája természetesen kiegészítve az Európai Parlament javaslataival segít majd bennünket abban, hogy funkcionális energiapiacunk legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Horszmen asszonynak ezt a nagyon jó bevezetőt, most pedig az árnyék előadók kapnak először szót, először az EPP részéről Lope kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném Szeretnék gratulálni Fajsztanova asszonynak az elvégzett munkáért. Ez a jelentés jelentősen hozzájárul a belső piac és a fogyasztóvédelemhez. Már ilyen szempontból is jó ez a jelentés. Ugyanakkor van néhány gondolat, amelyet talán jó lenne belevenni. Jó új szavakat is, kifejezéseket is találtunk e, ezzel kapcsolatban. Az egyik az európai energiaszabályzás, és a másik pedig a, az infrastruktúra hardware A szoftverekkel kapcsolatban az európai szabályok alapján fontos, hogy hangsúlyozzuk a teljes átültetését a harmadik jogalkotási csomagnak. Mindegyik tagállamnak át kell ezeket ültetnie. Az energia belső piacának szüksége van a jogi keretekre azért, hogy biztonságot nyújtson minden szereplőnek az egész ágazatban és a, az energiapiacon. A hardware kapcsolatban én szeretném hangsúlyozni az összekötő rendszereknek a fontosságát. Hogyha az Európai Unió e- egységes energiapiacot szeretne kialakítani, akkor nem lehet ilyen úgynevezett energiaionoknak léteznie. Ez több helyre, például a balti köztársaságokra is igaz, hogyha kapcsolódni akarnak az Európai Unió többi részéhez. A 2014-es októberi tanácsülésen egy kompromisszumot kötöttek, illetve nem kompromisszumot, hanem ígéretet tettek arra, hogy ezt a 15 százalékot 2013-ra elérik. 2013-ra 50 ról van szó, 2013-ra 30%-kel. Nos, ez azt jelenti, hogy 2015-re a 15%-ot is el kell érni. Minden esetre ez a rendszer összekötő ez mindenféle területen fontos lesz a fogyasztók számára is, hiszen jobb áron kaphatják az energiát. Fiuszmanova asszony a dokumentumba utalt az energiahatékonyságra. Szeretném hangsúlyozni, hogy az erős, eh, hatékony eh, hatékonysági politika nagyon fontos, ehhez pedig gyakorlati intézkedésekre van szükség, amelyek hatékonyan oldják meg az energiahatékonysági problémákat. Ehhez pedig több erőfeszítésekre van szükség. A legjobb módja az energiával való takarékoskodásnak, hogyha nem használjuk annyira. Tehát, hogyha fontos, jelentős lépéseket teszünk az energiafogyasztás csökkentésére, az lesz a leghasznosabb, amelynek közvetlen hatása lesz a munkahely teremtésre. Itt nem ideológiai kérdésekről van szó, hiszen ez mindenki számára egy, ö, a legfontosabb kérdés. Hogyha munkahelyeket teremtünk, az közvetlen kapcsolatot jelent a KKV-k számára is, hiszen ott fogják ezeket az intézkedéseket végrehajtani. Ez ösztönizni fogja a termelés alapú gazdaságot is. Végezetül pedig azt hiszem, hogy út utalni kellene a Juncker féle különleges beruházási terve, tervre, hiszen ott az energia az egyik fontos terület, és mi ezért harcoltunk, tehát hogy ez belekerüljön a beruházási tervbe mert ez fontos a belső piac számára, az európai fogyasztók számára, a befektetők számára, hiszen fontos, hogy hol fes, hogy tudják, hogy hol fektessenek be. az energia hatékonyságnak a, az eredményei nagyon fontosak lennének ezzel kapcsolatban, épp ezért eh, részletesebben kell eh, eh, tudnunk ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen Antonio López Histerisnek. Szeretném kérdezni, hogy a konzervatív frakció részéről szeretne valaki hozzászólni Az ECR nevében szól? Igen. És Gebhardt asszony szól akkor az ő nevükben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Árnyék előadom nak egy fontos ülés miatt haza kellett utaznia, ezért rám hagyta a jegyzeteit, ezt fogom angolul felolvasni, de el kell mondanom, hogy nagyon elégedett azzal, hogy itt milyen alapot teremtettek, tehát azt mondta, hogy ez nagyon jó, és ezt én is jónak tartom. Nagy mértékben egyetértünk a jelentéstevővel. Egyetértünk az érdemi részével a jelentésnek, és azt szeretnénk, hogyha az energia szolgáltatási piacokra jobban koncentrálnának, hiszen ez a kibocsátás kereskedelmi program szempontjából nagyon fontos. Vannak, lehet javítani a szövegeken, az energiahatékonysággal kapcsolatos további szövegrészek értékesek lennének Bármilyen szakpolitikában fontosak neki a kérdése, hogyha a szolgáltatás biztonságát szeretnénk megvalósítani. A 2030-as keretben is fontos kérdés ez. Megfelelően kell szigetelni az épületeket egész Európában. Amikor a belső piac, e, energiapiacnak a befejezéséről beszélünk, akkor olyan üzleti szektorokat kell e, megcélozni, ahol az energiaigényt csökkenteni akarják. Aztán egy másik terület lehet a jogszabályoz, a, a, az energia címkézés és az ekodizájn, ökodizájn tervezés kérdéseit felülvizsgálni. Az S és D, tehát a szocialista frakció számára az energia kérdése nagyon fontos. 50 és 100 millió európai számára nagyon fontos ez. Ehhezért megfelelő intézkedésekre van szükség eh, az energia eh, eh, kérdésében. Meg kell vizsgálni az energia hatékonyság és az energia szegénység kérdését, hiszen ezek nagyon fontos belső piaci és fogyasztási kérdések. Köszönjük szépen, Gebhardt asszony! most kapnak akkor, tehát ők voltak a szocialisták, most pedig a konzervatívok nevében kap szót. Köszönöm szépen. Én Louis idét eh, helyettesítem, ő az árnyék jelentője ennek a eh, jelentésnek. Eh, kedves kollégák, jelentéstevő asszony, nagyon örülök, hogy alkalom biztos, alkalmat biztosítottak arra, hogy az energiabiztonság kérdéséről beszélhessünk. Hiszen ez egy olyan kérdés, amely Belgiumban is nagyon fontos kérdés. Szeretnék gratulálni a jelentéstevének, a már eddig elvégzett munkához. A jelentés hangsúlyozza a növekedést és a munkahelyteremtést. Ezt én nagyra értékelem. Ezen kívül nagyra értékelem azt is, hogyha az energiafüggőséget csükkentjük. Árnyék jelentőként, jelentéstevőként szeretnék néhány kérdést felvetni, hiszen ezek fontosak számunkra. Vannak olyanok, amelyeket már említettek. Az egyik első ezek közül az, hogy nem csak biztonságos, hanem fenntartható és megfizethető energiát szeretnénk létrehozni. És López úrhoz csatlakoznék az energia ionokkal kapcsolatos megjegyzéséhez. Nagyon fontos, hogy európai gáz és elektromos árampiacot hozzunk létre, ez pedig jobb együttműködést igényel a szomszédainkkal. A közvetlen együttműködés, amely a határokon átnyúlik. És ezen kívül nagyon fontos kérdés, amit mindenki említett, hogy a jelentésnek az energiahatékonyságra kellene inkább koncentrálnia, mert ez az egyetlen módja annak, hogy racionális módon használjuk fel az energiát, tehát észszerűen használjuk föl. A legolcsóbb óránkéti kilovatt az, amelyiket sosem használnak fel. Épp ezért fontos, hogy az érzékeny gazdasági ágazatokra koncentráljunk, például az építőipar, a lakásépítés, stb. Aztán az energiahatékonysággal kapcsolatban felmerül egy másik kérdés is, és itt kötelező célokat kellene megállapítani, amelyek lehetnek ambiciózusak, de realistának és megvalósíthatónak kell lenniük. Ezek a kérdések számunkra fontosak, és éppen ezért ezekkel kapcsolatban meg módosítókat fogunk benyújtani és várom az együttműködést a kollégákkal, a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. És még egyszer köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönjük szépen. Nos, akkor a, a zöldek részéről van-e valaki? Nincsen? Akkor Pascal Durand a zöldek nevében kapszott. Köszönöm szépen ennek, asszony azt hiszem, hogy <laughs> sokat beszéltem. Nagyon örülök annak, hogy a, ilyen kiváló munkát végzett a jelentéstevő. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni arra, nem tudom, hogy ezt csak a zöldek részére tette, de az energia hatékonyság az nem olyan kérdés, amit mondtak, hanem ez itt a jó érzéknek a, a kérdése. Ugyanis Franciaország a lobbizási tevékenysége során egyszerűen a tanács szintjén blokkolja az előre lépést, az összekötő rendszereknek a létrehozását. Pedig ez a rendszer a kulcsa lesz a Európa jövőjének. Tehát, mint mondtam, örülünk és támogatjuk, örülünk ennek a jelentésnek, és támogatjuk ezt a jelentést, hiszen ez megfelel annak, amit mi is védünk már elhangzott az, hogy az energiahatékonyság kérdése egy alapvető kérdés, hiszen ezen keresztül és már erről, a KKV-kről beszélünk hónapok óta, az európai munkaerőpiacon való áthelyezéséről, hiszen Franciaországban 20 millió, hosszú 20 ezer munkahelyet vesztettünk el ebben az ágazatban. Pedig itt vannak különböző lehetőségek, kép, képzési és más lehetőségek, és épp ezért nagyon fontos, mint az üzleti titkok irányelve. Nos, az energiahatékonyság és az autonómia nagyon fontos kérdések, mert az autonómia lehetővé teszi Európa számára, hogy jobban hallgassa, hallassa a hangját, például az Oroszorsz, Oroszországgal kapcsolatban, hiszen a sokkal erősebb energia autonómia nagyon fontos. Tehát épp ezért az összekötő rendszerek és mind mások olyan kérdések, amelyeket a módosítás módosítók keretében mi védeni fogunk. De globálisan én támogatom ezt a jelentést, és pozitív módon állunk hozzá az együttműködéshez. Köszönöm szépen ezt a pozitív hozzáállást, mondja az elnök. Köszönjük szépen, most pedig akkor a képviselők kapnak szó, és Kállász asszony. Köszönöm szépen. Az energiabiztonságnak két eleme van, az egyik az összekötő rendszer, a másik pedig a termelési rendszer. Tehát a probléma az energia kapcsolatban az, hogy a tagállamok belső kérdésként kezelik ezt. Mindenki a saját energiabiztonságáért harcol. Épp ezért a legfontosabb megoldandó kérdés az, hogy ezt a gondolatot eloszlassuk, ezt a szokást. Tehát az energia, ennek a problémának a megoldása enne, európai probléma. Épp ezért nagyon fontos, ahogy az jelentésben is elhangzott, hogy a belső piac és az energia biztonság az Európai Unió számára nem megoldható, hogyha az energiaszabályozók együttműködési ügynöksége fogja meghatározni ezeket a kérdéseket, hiszen akkor a tagállamok nem fogják tudni megvédeni a saját piacaikat, saját energiatermelésüket, hiszen egy egységes piac lesz. E Példaként felhozom Észtország kérdését, ahol az energiapiacot az északi országokkal együtt alakítottuk ki, Nordpolnak hívják. Azok, akik attól tartanak, hogy a többi tagállamval folytatott verseny az a piac romlásához vezet azoknak azt mondom, hogy a mi elektromos áram költségeink 11%-kal csökkentek tavaly, és miért részei vannak ennek az energiapiacnak? Nem csak a saját energiatermelésünktől függünk, hanem bízunk a szomszédainkban és a többi tagállamban, és ez nagyon fontos az energiabiztonság szempontjából. Köszönjük szépen, Kálasz asszony! Most pedig az EPP részéről kap szót, kolléga. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hangsúlyozandónak tartom, hogy ez a dokumentum az európai energiaellátás biztonságát illeti, ez a stratégiai fontosságú. Nagyon örülök éppen ezért annak, hogy az alapgondolatát és a végrehajtást mindenki támogatja, de ami a részleteket illeti, mm, további elemzésre szorul a jelenlegi formájában ez a javaslat. Az energiabiztonság összes aspektusát nem akarom a mai vitában felvetni, hiszen már voltak előtte olyanok, akik erről beszéltek. Éppen ezért inkább a dokumentumból hiányzó dolgokra koncentrálnék. Úgy érzem, hogy az európai energiállátás biztonsága hosszú távon, fenntartható módon akkor megoldható, hogyha figyelembe vesszük a különböző tüzelőanyagok aspektusait. Vannak ugyanis olyan európai tüzelőanyagok, amelynek a fontosságát, lehetséges ellátott szerepét nem veszik figyelembe. Van földben is fosszilis tüzelőanyagok. Odnoszenie się także do Illetve az új technológiák nak is jelentős szerepet kell játszani az energiátás biztonságban. Gondolok például a carbon capture and storage, tehát a szén megkötés tárolás, széndiokszid megkötés tárolás kérdésére is. illetve a széntüzelésű erőművek környezetbarátabbá történő átalakulása, átalakítása terén is nagyon komoly fejlemények vannak. és az európai atomenergia kapacitás sem alábecsülendő, ennek fontossága sem alábecsülendő. Végezetül a kapcsolt eh, energiatermelés, a kogeneráció sem kap megfelelő hangsúlyt ebben a szövegben, Vannak ugyanis olyan európaiak, akik a széndiokszid kibocsátás jelentős csökkentése mellett vannak, vannak olyanok, akik az új technológiákat szeretnék inkább látni. A biogáz és a, a, a szén sem mondanak egymásnak egyen. Szerintem egy, egy egymást kiegészíthetik, egymástnak nem kell, hogy mondjanak. Persze a távlati célunk az kell, hogy legyen, hogy a széndiokszid kibocsátás Európában e, csökkenjen. Ugyanakkor aránytalanul keveset beszélünk e, olyan más emissziókról, amelyek ugyanolyan veszélyesek. Köszönöm. Az Európai Bizottság részéről van-e valami hozzáfűzni való? Kérem röviden, és aztán visszadom a szót az előadónak, hogy lezárja a vitát. Thank you, Madam Chair. Uh, very... Köszönöm, elnök asszony, tényleg csak nagyon röviden. Én is szeretném mm, üdvözölni az elhangzókat, főket az el, e, energiaellátás biztonsága terén. Az energiabiztonság egyik kulcsa lehet a diversifikáció, de az energiabiztonság egy jóval szélesebb fogalom, beletartozik a belső piac, az energia hatékonyság javítása. Az, az előző közleményünkben is pontosan erről beszéltünk az Európai Bizottság részéről. A piacfelügyelet, a normák, a fogyasztói jogok, ezek mind-mind szerepelnek itt. Természetesen az energiahatékonysága kapcsolatos kommentárokat is figyelembe vesszük. Hogyha az Európai Bizottság tavaly májusi közleményét alaposabban megvizsgálják, akkor a gázválsága kapcsolatosan és az energia, a gáz kereslet csökkenése az első megoldás még kínálja magát, és ez valóban így is alakult. Az energiaellátás kérdése úgy tűnik, hogy nagyon fontos önöknek, ez ennek örülök. Főként akkor, amikor az Energia Unió kidolgozásán munkálkodunk, és az energiabiztonság ebben a szakpolitikában központi helyet kell, hogy elfoglaljon. Köszönöm a bizottság részéről és az előadónak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Való igaz, az, amit a bizottságtól hallottunk, azt én is elmondtam. Köszönöm szépen a kollégáknak a megjegyzéseket, javaslatokat. Figyelmesen meghallgattam ezeket. Nagyon hálás lennék, ha az elhangzott javaslatokat írásban is megkaphatnám főleg azokat a módosítókat, amelyek eh, a mi mandátumunkba, a mi hatáskörünkbe tartoznak, mert nem szeretném eh, megkettőzni a munkát. Eh, köszönöm szépen a kollégáknak a javaslatokat, remélhetőleg ezek a javaslatok időben be is érkeznek, hogy aztán jó, konszolidált szövegünk legyen, amelyet mindenki, minden frakcióban jóvá tud hagyni a szakbizottságunkban. Köszönöm szépen az elvégzett munkát. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönöm a, az alelnöklést is. A módosítók benyújtásának határideje február 3-a. Um, so the next... Lássuk a következő napirendi pontot. A REFIT. Helyzetkép és kilátások, célra vezető és hatásos szabályozás program, más néven REFIT. A módosító indítványokat tárgyaljuk. Ott már Kárasz az előadónk. Ott már parancsolj. Dear Viki, dear Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is az értékes hozzájárulásokért szeretnék köszönetet mondani, melyeket az első beszélgetés során kaptam. A 29 módosító indítvány tükrözi azt, ami elhangzott ezen a beszélgetésen, ezen, ebben az első körben. Akkor is elmondtam, hogy úgy érzem, hogy az, amit elmondtak, illetve amit módosításként benyújtottak, az nem bírálat, nem kritika, az szükségképpen kiegészíti és pontosítja a tervezetet. Melyek is voltak a legfontosabb részek? Négy fontos tömről beszélünk itt a módosító indítványok esetében. Először is fontos, hogy koherens módon vessük be a hatásvizsgálatokat, beleértve a különböző teszteket is. Emellett a hatásvizsgálatokat figyelembe kell venni harmadsorban. Az utolagos értékelésre sok szükség van. Negyedsorban az összes érdekelt felet be kell vonni. Ez eh, a módosítóitványok nagy részét eh, kitevő rész. A bürokrácia leépítésnél jobban kell tudnunk dokumentálni a lépéseket, főleg a top 10 dossziék esetében van szükség konzultációs folyamatra. Mindenek előtt az elnök, de más kollégák is új szemszögöt hoztak be a vitába a módosító indítványok révén. Mindenek előtt a bürokrácia kvantitatív méréséről, valamint ennek dimenziójáról és a költségek szabályozásáról van szó. A lényeg az, hogy konkrétan kifejezzük azt, hogy amikor ki kell értékelni és be kell vonni az érdekelt feleket, a szociális és a, a szociális területet is ö, vegyük figyelembe, tehát hogy ne csak a gazdasági részt vegyük figyelembe. A szociális piacgazdaság ö, szemszögéből ez fontos pontosítás. Ha itt a számszerűsítésről beszélek, akkor meg kell említenem, hogy kollégáimmal együtt megpróbáltuk a 29 módosító indítványt szépen átnézni. A mai vita alapján nyolc kompromisszumos megoldást javasolunk. 32 módosító indítványt veszünk itt figyelembe. És aztán a jövő héten beszélhetünk majd ezekről. A második megjegyzésem a másik 37 módosítóra vonatkozik, ebből 21-et. Egy az egyben, mivel új aspektusokat taglalnak, át fogok venni. Tehát 16 módosító indítványunk maradt, vagy 16 módosító indítványa lesz kevesebb így. A mai vita alapján a kompromisszumos megoldásokat az árnyék előadókkal való ülésen így fogom előterjeszteni, azért, hogy mindenki pontosan tudja azt, hogy az én javaslatom hogyan viszonyul az általuk benyújtott módosításokhoz. És elmondom azt is, hogy van itt egy pont, minuszál itt előtte, azért mert úgy gondolom, hogy következetesen kell eljárnunk. Ez egy törlés. A National Gold Platingre való utalást törölné, törölnék, de én ezt fontosnak tartom, ezért a teljes törlést nem tudom elképzelni. Tudnunk kell azt is, hogy a gondos jogalkotás ebben a folyamatban szükséges, így éppen ezért nem tekinthetjük lezárt folyamatnak ezt az egészet. Ezek tehát a javaslataim, és ez a véleményem. Ami a módosítókat illeti, ezt gondolom, köszönöm szépen, hogy beküldték módosításaikat, és akkor ennek megfelelően fogom kiküldeni a módosításokat. Először az asszisztensekkel találkoznék, utána pedig a képviselőkkel azért, hogy megfelelő módon időben előkészítsük az egészet, és már előre várom a vitát. Köszönöm szépen, Karász úr! Evelyn Gebert az SZND részéről egyelően nem kap szót, igen, köszönöm szépen. A korábbi dosszié kapcsán ö, nekünk volt árnyék előadónk. A szöveget nem fogom felolvasni, mert ez hosszú, de megpróbálom összefoglalni a véleményünket. Minden esetre a kollégám megállapította azt, hogy tényleg nagyon nagy számú módosító indítványt nyújtottak be. Ezek különböző véleményt tartalmaznak sokat, közülünk a frakciók nem tud elfogadni. De hát még nagyon sok munkánk lesz az előadóval való egyeztetés során. Nilsson úr hangsúlyozza, hogy természetesen támogatjuk azt, hogy az uniós szabályozás jobbá váljon, hatékonyabbá váljon, és hogy ne üzzük ezt a gyakorlatot ott, ahol erre nincs szükség. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a szabályozás fölösleges, hiszen ez nagyon-nagyon fontos a szociáldemokraták számára legalábbis. Amit nem tudunk elfogadni, egyáltalán nem tudunk elfogadni, az az, hogy a jobb szabályozás és a refit kezdeményezés legyen az eszköz ahhoz, ami az éghajlat fogyasztóvédelem, valamint munkajog területén a jogok gyengítéséhez vezetne. Nem gátolhatják azt sem, hogy ezek a jogok javuljanak, mert az ilyesmit mi nem támogatjuk. Véleményünk szerint a refitnek ahhoz kell vezetnie, hogy egyszerűsítsünk ott, ahol erre szükség van, de azzal a feltétellel, hogy a már bevezetett és bevált jogokat ne kérdőjelezzék meg. Ideológiai vitát sem kellene belevinnünk a refit munkába, hanem a tényleges problémákról kellene beszélnünk. A frakciók nevében el kell mondanunk, és ezt én is így gondolom, hogy szükség van a refit programra. Mindazonáltal az, amit az Európai Bizottság megalkotott, az nem elfogadható a számunkra, azért mert néhány része, főleg módosítókkal együtt rossz irányba indulhat el. Azt mondjuk, hogy a refit munkáját folytassuk, csak ne, csak helyes irányba menjünk. Természetesen a gold platingre szükség van, úgy, ahogy azt néhány tagállamban végzik, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a politika jó néhány területén, de főleg a fogyasztóvédelem, a munkajog, és például az állatvédelem, ter, állatjólét területén is minimum szabályokra szükség van és ilyesfajta minimum szabályok révén a tagállamok emellett további szabályokat hozhatnak meg, ha szeretnének. Ezt a szabadságot nem szabad felszámolni. Továbbá nem szeretnénk azt sem, hogy automatikusan minden kisvállalatot kivegyünk a szabályok hatája alól, mert ez nem célra vezető. Főleg a munkajog és a munka védelem területén nem lenne célszerű. Arra kell összpontosítanunk, hogy megnézzük, hogy ezek a vállalatok hogyan alkalmazhatnák könnyebben az európai jogot. Kizárni őket a hatály alól rossz megoldás lenne. A szöveget egy kicsit jobban ki kellene egyensúlyozni a benchmarking tekintetében. Az uniós politikákat ki kell értékelni. Ami pedig a fogyasztóvédelmet illeti, mivel a fogyasztóvédelem számára ez fontos, további jogalkotásra van szükség azért, hogy tényleges legyen a belső piac. Az nem megoldás, hogy azt mondjuk, hogy ezt nem akarjuk. Még valami, amiről a kollégám már beszélt, a mennyiség és a minőség kérdése. Nem a mennyiség a fontos, nem az a fontos, hogy hány jogszabályt léptetnek hatályon kívül, hanem az a lényeg, hogy a jogszabályoknak milyen a minősége. A számok, a statisztika nem jók a politika szempontjából. Mindannyian tudjuk, hogy hogyan lehet ezeket a számokat arra felhasználni, hogy megvitassuk a különböző politikai hangsúlyokat. A minőség. Annak a minősége, hogy hogyan járunk el, hogy a jogszabályokat hogyan ültetjük át a nemzeti jogba, az, ezek azok a kérdések, amelyeknek előtérbe kell kerülniük. A jó szabályozás, good regulation, ez a jelszava munkánknak. Kollégánk bízik abban, hogy ott már Karász, aki nagyon jó vita dokumentumot dolgozott ki, hogy vele jól együtt fogunk tudni működni, és mi hajlandóak is vagyunk kompromisszumot kötni, de azért van néhány olyan pont, amely esetében nem tudunk tovább menni, ahol világos, hogy hol a határa számunkra, de éppen ezért jó kompromisszumot kell találnunk ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Jó, akkor megint csak a konzervatívok nevében. Szeretném megköszönni a munkát a jelentéstevőnek. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, ez az bizonyítta, hogy mennyire érdekli ez a kérdés, érdeklik ezek a kérdések a képviselőket. Nyilvánvalóan biztosítani kell, hogy a jogszabályok megfelelőek, és a jobb szabályozási programnak megfelelően kritikusan kell ezeket a kérdéseket kezelni. európai szintű lépéseknek arányosnak kell lenni. E, ezt már ma délelőtt is megvitattuk a tagállamokkal szemben és az EU-val szemben is ez a kötelességünk. Nagyon sokan e, azt mondták, hogy először kicsiben kell gondolkodni, és e, a KKV-tesztet tényleg tiszteletben kell tartani. Voltak más javaslataim a bürokrácia csökkentésére, és az előadó maga is többször e, mondta, hogy ennek kollektív lépésnek kell lenni, hiszen a bizottság maga is azt mondta, hogy 30 százalakkal tudná csökkenteni a bürokráciát, és én és mások is ezt javasolták. És biztosítani kell, hogy valóban ez lesz a cél, és azért, hogy tudjuk, hogy mi is, mit szeretnénk elérni. És a hatályás vizsgálati tanulmánynak fontos része az, hogy a akármelyik javaslatnak a gazdasági versenyképességét megvizsgálják. És a hatásvizsgálati testületnek a függetlensége is nagyon fontos. Minden vállalkozás és fogyasztó kat be kell vonni ezekbe a kérdésekbe. Aztán a túlszabályozás és az ácsvány szabványokat illetően nagyon fontos, hogy amikor minimális harmonizációról beszélünk, akkor azt azért tesszük, mert szeretnénk, hogy azok a normák, amelyekhez hozzá voltak szokva a fogyasztók, azok ne csökkenjenek. Tehát fontos, amikor különböző javaslatokon dolgozunk, akkor ezt a minimális megközelítést is figyelembe vegyük. Hiszen sokszor jogos, hogy ahol külön különbözőségek vannak, akkor ezt a megközelítést alkalmazzuk. Az értékelési folyamatot illetően többen eh, beszéltek erről. Számunkra is fontos, de a felülvizsgálati záradékok eh, bizonyos részleteit is eh, nem megfelelően lehet értelmezni. Nyilvánvalóan a, fontos, hogy ez a folyamat, tehát a e, törvények hatásának a vizsgálata az folyamatos legyen. Nyilvánvalóan fontosak a felülvizsgálati e, záradékok, de nem lehet azt mondani, hogy csak azért fogunk felülvizsgálni egy törvényt, e, mert mert csak öt év múlva kell felülvizsgálni. Tehát fontos, hogy ezeket a kérdéseket figyelembe vegyük. Aztán az új érdekelt feleket tömörítő fórumban nagyon fontos, hogy minél több érdekelt felet vonjunk. És nagyon örülök a 64-es módosítónak, hiszen hallottuk, hogy ha a hatástanulmányban lényeges hiányosságokat találunk, akkor ezeket a kérdéseket visszavihetjük a bizottsághoz. Köszönöm szépen! az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy nagyon fontos kérdés. Az utóbbi hónapokban hallottuk az új bizottság részéről, hogy a jobb szabályozás az egyik legfontosabb kérdés. Épp ezért az Európai Parlamentnek is fontos, hogy a REFIT programot megerősítse. Köszönöm a jelentéstevőnek a nagyon jó munkáját, és egyetértelek azzal, amit hallottunk, hogy világos fókuszra van szükség a refittel kapcsolatban, tehát a célrevezető és hatásos szabályozási programmal kapcsolatban a szocialisták véleményével szemben én úgy látom, hogy fontos célkitűzéseket meghatározni, mert különben nem sikerül az adminisztratív terheknek, közigazgatási terheknek a csökkentése. Ugyanakkor egyetértek a jogszabályok minőségével kapcsolatos véleményekkel, de ugyanakkor szükség van a, ezekre a kitűzött célokra a csökkentéseket illetően hiszen a, különösen a KKV-k számára ezek lényegesek lehetnek az elnök említette az érdekelt felek fórumát. Én ezzel kapcsolatban egy módosítót nyújtottam be, és pedig egy új európai érdekelt feleket tömörítő fórumra, amely a Dán példára alapozódna. Ebben a fórumban különböző képviselők vennének részt, alulról felfelé építkezve, és konkrét javaslatokat hoznának a dereguláció területén nagyon fontos, hogy elmagyarázzuk a megfelelőségünket. Timmermans urat megkértem, hogy vizsgálja meg a Dán esetet, és Kopenhágába megy a jövő héten, és találkozzuk a Dán érdekelt felek fórumának az igazgatójával. Épp ezért örülök annak, hogy hogy a bizottsággal ez, ebben a kérdésben tárgyalhatunk. A KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak a növekedés és a munkahely teremtés szempontjából. Épp ezért az először gondolkodjunk kicsiben el. nagyon fontos a szabályozás eszközei között. Ezt ezért meg kell tartanunk, és ösztönöznünk a szabállamokat, hogy nemzeti szinten is bevezessék ezeket az elveket. Aztán eh, figyeltem a túlszabályozás kérdésével kapcsolatos megjegyzésekre is. Eh, szerintem foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. So is anybody want... Szeretne még valaki hozzászólni a GUE vagy a zöldek nevében? Köszönöm. Elnök asszony, én a zöldek nevében szólnék hozzá, mennyiben nincs ellenükre. Köszönöm én is Ottmer Keresztnek ezt a kiváló jelentést, amelyet általánosságban támogatni tudunk, de. De lesznek módosító indítványaink természetesen Tavaly évvégén az utolsó szakbizottsági ülésünkre a refittel kapcsolatban egy-két fontos kérdésre felhívtuk a kollégák figyelmét. Ezek közül az egyik a jezőszámok problematikája volt. ami az egyik alapfeltétele annak, hogy értékeljük a jogszabályokkal kapcsolatos várakozások teljesülését, amelyel a jogszabályok végrehajtása által elért eredményeket is mérni tudjuk. A szabályokat persze egyszerűsíteni kell, a bürokráciát csökkenteni kell. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, körültekintően kell eljárnunk, hiszen ez nem lehet kifogás arra, hogy csökkentsük a környezetvédelmét, vagy a munkavállalók védelmét. Éppen ezért mi támogatjuk persze azt, hogy a kis és középvállalkozásokra vonatkozó szabályok jobb bátétele a Better Regulation, a jobb jogszabályalkotás keretében megvalósuljon, ugyanakkor egy, egyforma versenyszabályok vonatkozzanak mindenkire. Az közpolitikai célok tekintetében az Európai Bizottság nem szabad, hogy engedjen az eddigi normákból, nem szabad, hogy veszélybe kerüljenek az eddig elért eredmények. Éppen ezért az érinteteket, a belérte szociális partnereket, a fogyasztóvédelmi szervezeteket, illetve a különböző regionális helyi önkormányzatokat arra, hogy vegyenek nagyobb mértékben részt ebben a folyamatban. Az administratív teherre vonatkozó elemzéseket nemzeti szinten fontos folyamatosan elvégezni. Igazából egy magas szintű csoportfelállítását nem támogatjuk. hiszen ez az uniós intézmények keretén kívül valósulna meg. Ez szerintünk túl fontos téma ahhoz, hogy az Európai Unió intézmény rendszerén kívül kerüljön e, megoldásra. Tehát általánosságban e, támogatjuk ezt a jelentést, a refit az nagyon fontos eszköze annak, hogy a bürokráciát e, csökkentsük, hogy megtisztítsuk a jogszabályi környezetet, ugyanakkor a fitness néha veszélyes sportá válhat. Okay, so Maria Grappini would like to speak. Maria Grappini is szeretne beszélni. Lassan lejár az időnk. Nagyon röviden, köszönöm szépen elnök asszony. Szeretem volna hangsúlyozni azt, hogy nagyon-nagyon fontos ez a téma, és ügyelnünk kell, hogy ne esünk abba a hibába, ami néhány országban előfordult, abban az országban is, amit én a legjobban ismerek, hogy elfelejtették a KKV-kat, és nem is szabályozták azért, mert és így aztán a KKV-k tevékenysége nehéz, nehézkes és költséges lett. Én támogatom a KKV bevételét a hatály alá. Az előadónak is nagyon sok információja van a helyzetről. Ügyelnünk kell arra, hogy ne legyen költséges a szabályalkotás, és ne legyen kétértelmű. Ott van jelenleg a kisvállalkozásokra vonatkozó törvény, Small Business Act, ezt a tagállamok alkalmazzák, viszont ez a KKV-k helyzetén nem igazán segít. Az előadóval és az árnyék előadóval valami olyasmit kell kimondanunk, ami nem, ja, rossz, nem, amely hozzájárul a helyzet javításához, viszont nem teremt többletkértségeket, költségeket. A KKV-k esetében szükség van megteremteni azt az egyensúlyt, amelyről Evelyn is beszélt, és közben nem szabad hozzányúlnunk a fogyasztóvédelemhez, és nem szabad megkortítani az egyéni jogokat sem. Köszönöm. Um, Az Európai Bizottság képviselőinek két percben esetleg villám gyorsan van hozzáfűzni valója? Az előadóhoz fordulok, neki van-e hozzáfűzni valója, vitát lezárandó? Köszönöm szépen. Az egyes felszólalások ténylegesen leírták azt, hogy a frakciók módosításai pontosan mindenre vonatkoznak. Így, tehát a módosító indítványokkal kapcsolatban én az elején is elmondtam, hogy a lényeg a koherencia, a döntő pedig a minőség és nem a mennyiség, valamint a, fontos a szabályozás. Ebben a szellemben fogok a kompromisszumos megoldásokon dolgozni, ezt ismertetem is majd önökkel, kérem a segítségüket, hogy meg tudjuk alkotni a kompromisszumot, figyelembe véve azt, hogy kinél hol van a határ, joggal, mint ahogy elmondták. Remélhetőleg majd jó anyagot bocsátunk szavazásra. A jelentés sajnos nem mi írjuk, sokan beszéltek a jelentésről, nem, hanem a jogi szakbizottságé a jelentés, mi a véleményünket nyújtjuk be ezzel kapcsolatban. Hát nyilván nem fogok tudni mindent figyelembe venni. A belső piac és a fogyasztóvédelem szempontjait kell érvényesítenem ebben a véleményben. De a jelentést magát nem mi írjuk meg. Mi elmondjuk, hogy a mi szakbizottságunknak mi a véleménye ezekkel a kérdésekkel, és ügyelnünk kell arra, hogy elkerüljük a hibákat. És már várom előre is az együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Hogyha nincs további megjegyzés, akkor folytathatjuk. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a további, a, a holnapi szavazás kilenckor kezdődik, és nem 9.30-kor. A mai ülés elején hoztuk ezt a döntést, tehát kilenckor kezdjük, mivel elég bonyolult a szavazás. Tehát kilenckor, tehát, és akkor ma a mai ülést bezárom. Tehát kilenckor kezdjük a szavazást holnap.